Ja, guten Morgen. Guten Morgen, liebe. Jó reggelt kívánok, tisztelt kollégák! Üdvözlöm Önöket a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság ülésén, ebben a kerek teremben, amely több helyet kínál, az kedvező a számos vendég számára, akik most itt vannak, jelen vannak. Az Európai Szemvevőszék elnökét, Szilvá Kajdeirát üdvözlöm itt körünkben kollégiáival együtt. Mindig nagy esemény, hogyha bemutatja jelentését, az Európai Szemvevőszék jelentését nekünk, a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnak, az Európai Parlamentnek, illetve a polgárok közvetlen megválasztott képviselőinek. Ezen kívül üdvözlöm az illetékes biztost, a biztos urat és csapatát itt az ülésünkön, és kezdjük a formaságokkal az ülést. A napirendet kiosztottuk önöknek, vannak-e módosítási kívánalmak a napirendel kapcsolatban, úgy tűnik nincsenek akkor ezt engedélyezetnek tekintjük. Üdvöz, utalnék arra, hogy ez egy nyilvános ülés, az interneten közvetítjük, livestream keretében a tolmácsolás rendelkezésre áll, tehát munkaképességünk ezáltal szintén biztosított. Utalnék arra, hogy van egy tanulmány, Parliamentary Control of Budget in implementation. Itt tehát a költségvetés végrehajtásáról van szó, ez a tanulmány most rendelkezésre áll. Utalnék arra, hogy ez egy számunkra fontos téma, ami bekerült ebbe, hiszen az éves mentesítési eljárás itt most egy EU szintű háttér keretében kerül megvilágításra ebben a tanulmányban. Ezek voltak a vezető megjegyzéseim, és nézzük is a napirend következő pontját, az Európai Szemövőszék jelentését. Meg is adom önnek a szót, elnök úr, tessék, öné a szó. Thank you, Mr. Köszönöm szépen, elnök úr. Tajrer elnök úr, Zsmete úr, hölgyeim és olyan tisztelt képviselők, nagy megtiszteltetés, hogy az önök szakbizottsága előtt bemutathatom Európai Számvevő C 2011-es pénzügyi évre vonatkozó jelentését. A fő konklúziókkal fogom kezdeni. A 2011-es számos az Európai Unió pénzügyi helyzetéről pontos képet ad. A, be, a kötelezettségek és a kiadásokra így sajnos jellemző a hiba. 3,9%-ra vonatkozik ez a hiba a becsült érték hasonló, mint 2010-ben, amikor 3,7% volt a becsült aránya. Ez a, azt is mondhatjuk, hogy ez nem meglepetés, csak hogy idén ez fontosabb, mint bármikor máskor. A közpénzeken nagy a nyomás, és hatékonyabban kell a költségeket célirányosabban elintézni. Egyszerűen fogalmazva, a szemvevőszék túl sok olyan esetet talált, amikor a célt nem sikerült elérni, vagy nem optimálisan használták a kiadásokat. Például a képzésben az elektronikus ágazatban, amikor más munkavál, más területekről más munkavállalókat képeztek, illetve kulturális területen, illetve kutatási projektekben, amikor nem tartották be a származási országszabályt, illetve közbeszérzések, amikor a legjobb a hatékonyságot kellett volna elérni, de nem sikerült. Ezek a példák mutatják a ö, sok különböző rendszerben, programban talált hibát a számvevőszék úgy látja, hogy összességében az ellenőrző rendszer csak részlegesen hatékony. Más szóval az ellenőrzési rendszer nem teljes potenciállal működik, nem tudja azonosítani teljes mértékben és javítani a hibákat. Az az emberiség azt mondta, hogy csak két területen nincsen tárgyi tévedés 2011-ben. Ez a külkapcsolatok támogatás és bővítés, valamint adminisztratív költségek és más költségek. A többi öt politika típusban voltak tárgyi tévedések, különösen a vidékfejlesztésben és a regionális politikában a számvevőszék becs, által ö, becsült érték 7,7 százalék a ö, vidékfejlesztésben, ö, ö, ö, halászatban és egészségügyben. Ez volt a legnagyobb arányú, ö, hiba arányú terület, 6% a regionális politikában. Ezeken a területeken találtuk úgy, hogy a tagállamok nem elég jól végzik a munkájukat. Nagyobb elkötelezettség szükséges a nemzeti hatóságok részéről az EU pénzeinek kezelésében és ellenőrzésében a nemzeti hatóságok működtetik az első és legfontosabb védelmi vonalat, amikor védjük az európai polgárok pénzügyi érdekeit sok ellenőrzési hibát azonosított a szemvevőszék. Több mint 60%-ában a hibás regionális politikai tranzakcióknak elég információ volt a tagállamok birtokában, hogy azonosítsák és kijavítsák legalább egyeseket ezen hibák közül, mielőtt visszatérítést kérnek az Európai Bizottságtól. Hasonlóképpen a vidékfejlesztésben a szemvőszék úgy találta, hogy a helyszíni ellenőrzések nem mindig megfelelően történtek. Például volt egy épület, amit hibásan mezőgazdaságnak minősítettek, és nem javították ezt a hibát annak idejét, annak ellenére, hogy helyi helyszín ellenőrzést végzett kifizető ügynökség. Tehát van potenciál csökkenteni a hibákat a jelenlegi rendszerek hatékonyabb alkalmazásával. De cél az, hogy javítsuk ezeket, és javítsuk a kiadási rendszert. Az Európai Unió nem várhat. Van egy lehetőség és szükség arra, hogy most lépjünk fel. A tagállamok egyet kell értsenek abban, hogy milyenek lennek a jobb szabályok, és utána ezeket alkalmazni kell. Az Európai Bizottság épít a ö, hiba javításra és arra, hogy a tagállamok ellenőrzés végeznek, de megbízható információ kell a tagállamoktól, hogy hogyan ö, költik el a pénzt, és milyen a ö, pénzügyi kiigazítás és a visszatérítés. Eddig ö, ö, a ö, tagállamok által ö, kezelt 80%-ról beszéltem, de 20%-ot a bizottság kezel, például a kutatás területén. A bizottság példát kell mutasson a legjobb gyakorlatból, amikor kezeli az európai támogatásokat. Csak hogy a szemvőszék arra jutott, hogy a kutatásban is tárgyi tévedés van, 2011-ben 3 körül volt. Sok ellenőrzési hiba olyan, mint a tagállami szinten leginkább a túl nagy bejelentett kutatói költségek képeztek hivát a visszatérítés minden alkalommal megfelelően kell adatolni. A szemvevőszék tárgyi hibát talált a az időköz és végső kifejezetésekben, a ö, külkapcsolatokban és a bővítés területén, amelyet közvetlenül a bizottság kezel, és az európai fejlesztési alapoknak történt kifizetésekben is. Ö, Elnök úr, a bizottság vállalja a felelősségét az európai köcsetés kezelésében, mégpedig úgy, hogy a pénzügyi kormányzásra, kezelésről jelentést ír, a hatékonyságról. A szemvevőszék úgy gondolja, hogy 400 milliárdról 2010-ben 400 millióról 2 milliárdra növekedett a veszélyeztetett része az összegnek. Ez nagy hiba kockázat a fejlesztés kutatásban. A számvevőszék úgy gondolja, hogy a veszélyeztetett részt akár tévesen is becsülhették, mert a reziduális hibaarány nem volt 2000 2011-ben megfelelő, megbízható mutató arra vonatkozólag, hogy mekkora arányban sújtja tárgyi hiba a tranzakciókat, ami pedig az eredményességi jelentését illeti a bizottságnak, ez szerepel az EU költségvetésből leszülető következtetések című fejezetben. Két fő módja van annak, hogy a bizottság az eredményességről jelentsen. Az egyik az új értékelés, valamint a főigazgatóságok éves tevékenységi jelentése. Ahogy az év során korábban elhangzott, a számvevőszék úgy gondolja, hogy az első értékelő jelentés, ami megjelent 2012-ben, kis értéket hozott, és azt ajánlja, hogy az Európai Parlament, a Tanács és a Bizottság keresse meg a módját hogyan lehet a az értékelő jelentés hatékonyabbá tegye, és többet tudjunk meg az EU kiadásának értékéről. A bizottság eh, kell javítsa az éves ékenségi jelentések minőségét, a mezőgazdaság és vidékfejlesztési regionális politikai fejlesztési és együttműködési főigazgatóság jelentésével kapcsolatban a számvevőszék úgy találta, hogy az eredménységi mutatók releváns lehetnének a célok tekintetében. Továbbá a három főigazgatóság egyike sem tett jelentést a megtakarításról és a hatékonyságról az EU költségvetésből születő következtetések fejezetben szerepelnek azok a tanulságok, amelyek leszűrhetők az eredményességgel kapcsolatban. Egyebek között a bizottság azt ajánlja, hogy a számvevőszék azt javasolja, hogy a bizottság használja a megfelelő értékeléseket, határol meg a politikai célokat, amelyek segítenek az európai hozzáadott értéket meghatározni. Elnök úr, tisztelt képviselők, javulás történt a jelenlegi tervezési időszakban, de még hosszú út vár ránk, mielőtt az Európai Unió pénzügyi kormányzása minden elvárásnak megfelel. Sok problémát sikerült a múltban azonosítani, de ezek egy része megmaradt, csak kisebb mértékben. Ezek továbbra is nagyon fontos problémák. Tény, hogy a hiba arány csökkent a jelenlegi időszakban, az azt jelenti, hogy a kiadási rendszer változott egyik időszaktól a másikig. Most törvényezési javaslat van a következő tervezési időszakra, lehetőség nyílik tehát arra, hogy a fő okait a hibáknak megvizsgáljuk. A legegyszerűbb kiadási rendszer szükséges a legpontosabb célokkal és költséghatékony ellenőrzéssel. A 2011-es jelentésünk sok specifikus ajánlás megfogalmaz hasonlóképpen az általunk megfogalmazott vélemények is. Megjegyzéseket teszünk az új kihívásokkal kapcsolatban és a felelősséggel kapcsolatban, ami a közös stratégiai keretet illeti, ott lesz a legtöbb, legnagyobb a hiba kockázat. Itt felhívja a szemvevőszék a figyelmet az ellenes szabályok betartására, hogy javítani kell a meha, kigazítási mechanizmusot mechanizmust és a pénzügyi eszközök kezelését. Elnök úr, tisztelt képviselők, nehéz időket élünk. A tagállamok jobb szabályokban kell megállapodjanak arról, hogy hogyan költjük az EU pénzét. És ezeket a szabályokat megfelelően kell alkalmazni. Így az európai költségvetést hatékonyabban és hatásosabban lehet felhasználni, hogy a polgárok érdekében nagyobb legyen a hozzáadott érték. Ez az üzenete az éves jelentésünknek, amelyet ma bemutathattam önöknek. Ez az üzenet a felelősségről is, szó, felelősségről is szól. Ez a minden Európai Uniós intézményre vonatkozik. Ez a középpontjában kell álljon a stratégiánknak következő években. Köszönöm szépen a figyelmüket! Dear President uh, Caldera. Kedves Caldera elnök úr, köszönöm szépen a világos beszámolót a főbb eredményekről és konklúziókról az éves jelentésben. Az Európai Számvék 2010-es pénzügyi évre vonatkozó jelent jelentésével kapcsolatban a Kontaktbizottság nevében szeretnék szemvevőszéknek gratulálni az éves jelentéséhez, amely fontos, részletes információkat tartalmaz, például a pontos hiba arány, illetve a hiba arányok. Örülök, hogy a 2011-es beszámoló jól mutatja be az EU helyzetét, és hogy a bevételben nem volt hiba de sajnos hasonló hibák voltak a a kiadásokban, sőt, talán nőtt is a tavalyi évhez képest. A DAS, a Declaration d'Assurance megbízhatósági jelentés lett a kiadás fő ellenőrzési módja. A 2011-es jelentés összehasonlítja a különböző területeket és éveket úgy, hogy összehasonlító a számok vannak a hiba arányra és a költségekről is. Egyetértek azzal, hogy a tagállamok és a bizottság nem olyan jól végzi a munkáját, ahogy kellene, és hogy lehet javítani a kötelezettségeken, a nemzetközi, a nemzeti szinten az adófizetők vagyonának felhasználásával kapcsolatban. Jobb szabályok szükségesek, egyetértek egyszerűbb szabályok, a parlament is ezt kéri, főleg a mi szakbizottságunk, amikor a pénzügyi rendeletről tárgyalunk, ezt évek óta kérjük. És a megfelelő alkalmazás is szükséges. De nem ez az egyetlen elem, amelyet a parlament figyelembe kell vegyen, amikor ellenőrzi az EU költségeket, hanem az is nagyon fontos, hogy a szemvőszéki eredmények, a parlament munkáját segítsék, és a szabályosságot igazolják a számvevő szék egyben szerencsére méri az előrehaladást az évek során. A tizedik fejezet a 2011-es jelentésben azt fogalmazza meg, hogy milyen az eredmény, az eredményesség. Tudom, hogy ez új terület, nehéz terület. A 2011-es mentesítési E, határozatban e, már ez e, szerepelt, és kimondták, hogy az eredményesek pont olyan fontos, mint a törvényesség és a szabályosság. És felszólítja a számvevőket, hogy a különböző politika típusoknál is ezt vizsgálja. Az ajánlás után most a számvevőszék részletesebb vizsgálat alá vette az eredményességet. Ez létfontosságú kérdés, mivel pénzügyi és gazdasági válság van. Szeretném aláhúzni, milyen fontos az EU polgár számára, hogy az EU alapokból mekkora eredmény születik. A közvetés ellenőrzési szakbizottság dolga ezt megvizsgálni <clears throat> egyre nagyobb az érdeklődés az iránt, hogy milyen az eredményesség. Ez magába foglalja a hatékonyság, a hatásosságot és a megtakarítást. Ez előkészíti az utat a modernizációhoz, és a DAS-tól el távolodhatunk a hiba aránytól, és eltávolodhatunk egy modernebb modellt követhetünk, amely ösztönöz a jobb közigazgatásra. Ez nehéz feladat, hosszú utál előttünk, de minden lépés, lépés a modernizáció irányában. Itt a bizottságnak nagy a szerepe, az EU költségvetésének végrehajtásában. Ami a bizottság jelentését illeti, ez szerepel a számvevőszék jelentésének az EU költségvetésről eszülhető következtetések fejezetében nagyon fontos része a számvevőszék tevékenységének ez a jelentés, szeretném kérni a számvevőszéktől, hogy folytassa ebbe az irányba a tevékenységét, minél alaposabb elemzésnek vese alá az, hogy az EU célkitézései sikerül-e gazdaságotan, hatékonyan elérni az EU e, pénzek kezelése, azaz az adófizetők pénzének követelése meg kell e, feleljen a szabályoknak, ellenőrzés tárgya kell legyen, ezzel az európai polgár közelébe kerülhetünk. Világos üzenetet küldhetünk arról, hogy e, mennyire hatékony az EU költségvetés és pénzük felhasználása. Köszönöm szépen Calderó úr és csapata, amiért bemutatták a jelentésüket, és mielőtt megadnám a szót az előadónknak, szeretném a biztos felkérni, hogy a bizottság részéről szóljon a szemvőszék jelentéséről. a biztos úr, önnyi a szó. Uh, thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen. Elnök úr, tisztelt előadó úr, Kadéra elnök úr, tisztelt bizottsági tagok, tisztelt számvevőszéki tagok. Az éves számvevőszéki jelentés közzététele sarokköve a költségvetési mentesítési eljárásnak. Ebben a szakbizottságban sok vita folyt a számvevőszék megállapításai alapján, amelyeket a bizottság nagyon hát jó megállapításoknak tart. Jó együttműködés bonyolítottunk le, hagyomány van már napjainkban a számbevőszék és a bizottság közötti együttműködésnek. Múlt hónapban elfogadtuk a felülvizsgált pénzügyi rendeletet, ami jó alapokkal szolgál a szektorális jogalkotásra a következő pénzügyi időszakban. Nagyon hálás vagyok, hogy a jogalkotó hatóságok meg tudtak állapodni ebben az ambiciózus és nagyon fontos fontos jogszabályban. Különösen szeretném hangsúlyozni az éves irányítási nyilatkozat bevezetését minden közös kezelésű alap esetében. Ez azt jelenti, hogy a az EU pénzekért felelős tagállami testületek valóban elszámoltathatóvá válnak. Ez az eszköz konkrétan is megfogalmazza az új ellenőrzési és auditálási kötelezettségeit a tagállamoknak a költségvetés végrehajtása során a Lisszaboni szerződés alapján. További fontos munka a következő programozási költségvetési időszakra vonatkozóan szeretném hangsúlyozni, hogy mennyire fontos a több éves pénzügyi keret az európai programok kialakítása. A bizottság ambiciózus, de realista javaslatokat tett az egyszerűsítésre és a jobb költési politikára, a kohéziós politikát különösen hangsúlyoznám, a nettó pénzügyi korrekciók lesznek az alapszabály, amikor a tagállamok nem tárják fel a szabálytalanságokat időben. Az együtt döntőkre ebben a bizottság számít már, mint a javaslatok támogatásában. Szeretnék most bizonyos kulcsfontosságú mondandókra utalni a Kádér elnök által bemutatott éves jelentésben. Most már ötödik alkalommal adott ki a számvevőszék korlátozás nélküli hitelesítő véleményt. Nagyon örülök annak, hogy a e, számviteli rendszerünk megbízható alapokkal szolgál most már évek óta. Továbbra is éberen oda fogunk figyelni erőfeszítéseinkben, hogy a e, színvonala és a e, minősége a számíteli kereteknek megmaradjon. A 2011-es éves könyvelés alapszámaira szeretnék itt most rámutatni. tehát most már hosszú évek óta megbízható a számvitel. További erőfeszítéseket fogunk tehát tenni annak érdekében, hogy ez a jövőben is így legyen. Ami pedig a 2011-es éves könyvelés alapszámait és összetevőit illeti. 2011-ben a költségvetési többlet másfél milliárd euróra rúgott. Ez a szám jóval alacsonyabb, mint a korábbi években. Ez azt mutatja, hogy a kifizetési kötelezettségi vállalások végrehajtása magas szinten valósult meg 2011-ben. Hogyha az eredménykimutatásra tekintünk, akkor a kölcsönök nagyon jelentősen emelkedtek, és 27,7 milliárd eurós a kintlevőség. Ez különösen annak tudható be, hogy az Európai Pénzügyi Stabilitási Mechanizmus kölcsöneit 2011-ben fizették Írországnak és Portugáliának. Ezek back-to-back -back műveletek, amelyeknek nincs kihatása a gazdasági eredményre és a nettó eszközökre. a prefinanszírozás, amit a bizottság valósított meg, 700, euró, 700 millió euróval csökkent. A prefinanszírozási ö, fejezet összességében másfél milliárdos növekedést mutat ezeknek a kifizetéseknek a szabályos elszámolása, hogy a felülvizsgált pénzügyi rendelet előírja, jelentősen hozzájárul a kockázatok további csökkentéséhez. A bizottság ettől függetlenül alaposan alapozni fogja a jövőben is a helyzetet. A számvevőszék konklúzióinak átvétele tekintése előtt Szeretnék köszönetet mondani Káldéra elnöknek eh, az összehasonlíthatóságért a 2011-es és 2010-es eh, hibaarányok között. A jelentésnek a DASZ fejezete ugyanis összehasonlító táblázatot is tartalmaz, és ez lehetővé teszi az olvasók számára, hogy a tendenciákat és a hibarányokat fejezetenként tudják vizsgálni. A bizottság üdvözli ezt a kezdeményezést, és javasolja, hogy tartsák fenn a jövőben is. A teljes hiba aránya az összes kifizetésnél 2011-ben kevesebb, mint 4%, 3,9%, és stagnáló szintet mutat 2010-hez képest 3,7%. A számövőszék ezt mondja ki. Ez azt mondja, hogy több mint 96% a 2011-es költségvetésnek pénzügyi kiadásait tekintve mentes a hibáktól. Ez bíztató nem csak azért, mert megerősíti, hogy tovább további javulás valósult meg az elmúlt öt évben, hanem abból a szempontból is, hogy ez a stabil eredmény annak ellenére valósult meg, hogy a rizikó növekedett 2011-ben, és bonyolultabbak voltak a szabályok is, ami több hibát tesz lehetővé. Ráadásul 2011-ben a számvevőszék első ízben számszerűsítette a megfelelőségi kötelezettségek elmúl, teljesítésének elmulasztását a mezőgazdasági politikában, ami 0,1%-ot tett ki a teljes 3,9%-ból. A nagyon megbízható, sokszintű ellenőrzésnek és átvilágításnak köszönhetően a bizottság 1,84 milliárd eurót tudott visszafizettetni 2011 során. A teljes korrekciós arány 1,4%-ot jelentett a kifizetések terén. Hogyha ezt összehasonlítjuk a 3,9%-os hiba arányjal, amit a számvevőszék számolt ki, láthatják, hogy az any, a tárgyi hiba küszöb inkább 2%-os szinten van, ahogy a külső auditáló is megállapíthatta. Szeretnék egy másik konklúziót is megosztani önökkel, amit leszűrhetünk a szemvevőszék munkájából. A tagállami hatóságok által irányított programok esetében a nemzeti szabályok megsértése tette ki a hibaarány nagy részét. Például, ami az Európai Szociális Alapot illeti, a mélyreható elemzésünk azt mutatja, hogy a nemzeti szabályok megsértése 86%-ához járult hozzá a teljes hiba aránynak. Ez azt jelenti, hogy az ESA 1,9 esetében 1,9%-a 2,2%-os hiba aránynak a nemzeti szabályok megsértése megsértéséből származik. A tagállamok határozzák meg ezeket a szabályokat, és kell is betartaniuk, betartatniuk azokat. Nagyon bonyolultak a szabályok, és ebből sok hiba ered. Ezt közösen kell majd kezelnünk a bizottság ambiciózus egyszerűsítési programot indított. Szeptemberben jelent meg az első úgynevezett eredményes, egyszerűsítési eredménytábla. Láthatjuk, hogy például a pénzügyi rendeletnél sikerült előrelépést tenni, tovább folytatódnak a szektorális tárgyalások. Például túlságosan bonyolult döntéshozatalról van sokszor szó, túl nagy terhekkel, eljárási terhekkel, például a komitológiában. Ami a kutatást illeti, a bizottság a Horizon 2020-as program keretében egyszerűsítéseket javasolt, az aranyszabály az egy projekt, egyetlen támogatási arány célkitűzése, ami a finanszírozást megkönnyítené egyetlen általány arány érvényesülne a közvetett kiadások esetében, de a jogalkotók nem mindig értenek egyet ezekkel a, ezekkel a törekvésekkel. Az EU szabályok egyszerűsítése, ahogy láthattuk, csak egy része a megoldásnak. A tagállamoknak is megvan most a házi feladatuk a túlságosan bonyolult nemzeti szabályok átalakításában, hogy költséghatékonyabbak lehessenek az ellenőrzések ezt az üzenetet én már az ECOFIN viták során megosztottam a tagállamokkal. Olyan téma ez, amely egyre nagyobb figyelmet kap a számvevőszékek részéről a tagállamokban továbbra is súlykolnunk kell ezt az üzenetet otthon, és kérem, hogy önök is mondják el a nemzeti parlamentekben. De most vizsgáljuk tovább a számvevőszék 2011-es megállapításait. A kötelezettségvállalások és a bevételek az egész költségvetésben mentesek voltak a tárgyi tévedésektől, hibáktól a külső segítségnyújtás, a fejlesztés, a bővítés és az adminisztratív kiadások esetében a kifizetések is. A kohéziós politika jelentősen javult 2010-hez képest, sokkal kisebb volt a hiba arány, az ESSA esetében, amelynek először volt saját alcíme, ígéretesek a fejlemények, a regionális politikában pedig 40%-kal csökkent a hiba arány. Mindezek a pozitív fejlemények megerősítik újra, hogy az irányítási és ellenőrzési rendszerek jobban működnek a jelenlegi program készítési időszakban, mint a korábbiban működtek. Azt is mutatja ez, hogy a bizottság éberen örködik, Eh, azon, hogy minden lehetséges jogi eszközzel biztosítsa, hogy az EU pénzeket megfelelően költsék el, illetve eh, korrekciók legyenek és helyszíni ellenőrzések. Eh, a tagállamoknak azonban tovább kell javítaniuk erőfeszítéseiket, és további csökkenést kell elérniük a hibák területén ahol növekedett a hiba arány, az különösen a mezőgazdaság és vidékfejlesztési terület alapvetően a jogszerűséggel volt itt a probléma, illetve jogosulatlan áfa, héja visszaigényelésekkel, közbeszerzési szabályok be nem tartásával. De ugyanakkor érdemes megemlíteni, hogy az Agri főigazgatóság főigazgatója már jelezte, hogy problémák lehetnek 2011-ben az éves jelentésében kezdeményezéseket is tettek, hogy korrigálják a, a talált szabálytalanságokat, és hogy a jövőben ezek ne fordulhassanak elő alapvetően elemezni kell a háttérben meghúzódó okokat, és ez történik az irányító hatóságokkal és kifizető ügynökségekkel karöltve a tagállamokban, annak érdekében, hogy megfelelő korrektív intézkedések történhessenek tájékoztatási és érzékenyítési tevékenységek folynak, illetve kerültek megerősítésre a tagállamokkal, annak érdekében, hogy még nagyobb hangsúlyt helyezzünk a hiba arányra. A bizottság úgy ítéli meg, hogy ebben a helyzetben a tagállami hatóságok bevonását meg kell erősíteni, közös irányításról van szó, a nemzeti szabályok nem okozhatnak problémát. A nemzeti testületek részvétele azokban a kontradiktórius eljárásokban, amelyek a bíróság előtt zajlanak, nagy segítséget nyújt, amikor problémákat találunk az úgynevezett háromoldalú találkozók jó gyakorlatnak számítanak az indokolt esetekben az ügyek jó körüljárására. A belső szakpolitikák esetében is nagyobb hibaarrányt találunk. Véleményem szerint ez a szakpolitikai terület jó példája a ciklikus program hatásoknak, amikor is komplex bonyolult kifizetések érvényesülnek a pénzügyi időszak vége felé. A bizottság megvizsgálja a különböző eseteket, annak érdekében, hogy hasonló problémák ne fordulhassanak elő rövid távon. Hosszabb távon a Horizon 2020 egyszerűsítéseket eredményez majd. Szeretném azonban felhívni a figyelmet arra, hogy a hiba nem jelent csalást, nem jelenti azt, hogy a pénzek eltűntek, elvesztek, vagy elpazarolták őket, bizonyos projektek érintve voltak a gyengeség a különböző problémák által. Tisztelt képviselők, a számvészék tisztelt tagjai! a bizottság a megfelelő úton halad, ezt meg tudjuk erősíteni. A bizottság a szükséges kezdeményezéseket megteszi, hogy a szemveszék által tapasztalt gyenge pontokat kiköszöbölje. Ez a vidékfejlesztéssel kapcsolatban különösen igaz. A következő program generációra tartozik már ez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 a jelenlegi pénzügyi finanszírozási periódusban egyes pontok már nem változtathatóak, ezért a bizottság a szabályok és programok tervezését meg lehet javítani, azért, hogy egyszerűsítse a szabályokat és eljárásokat, könnyebben hozzá lehessen jutni az EU alapokhoz, és csökkenjen a hiba kockázata. Megerősödjék a pénzügyi szereplők felelőssége, a tagállamok, és átlátható legyen a az eredmények értékelése azért, hogy a bizottság a felügyeleti jogát tudja gyakorolni, de a közös felügyeletet is, hiszen 80%-át az EU költségvetésének a tagállamok kezelnek. Azt javasolja a bizottság, hogy minden szabálytalanság, amelyre fényderít a bizottság vagy a számvevőszék, és ami a tagállamokat érinti, nettó pénzügyi korrekcióhoz vezessen. A bizottság nagyobb hangsúlyt herrez a programok hatékonyságára, eredményességére, és hogy hozzáadott értéket adjon a polgárok és a vállalkozások számára. Az EU költségvetés arról szól, hogy beruházásai legyenek Európa népének és a partnereknek. Ezért nagyon fontosak a mutatók, szerepelnek a következő többes pénzügyi keret minden részében. Ez lehetővé teszi, hogy az eredményességet mérjük, a gyenge pontokkal foglalkozunk és javítsunk, ahol szükséges. Remélem, hogy a törvényhozó hatóságok meg fognak állapodni annak érdekében, hogy a fontos előkészítő munka elkezdődhessék az intenzív munka és vita vár ránk biztosan tudom önöket, hogy a bizottság az önök rendelkezésére, és megkönnyíti az utat az eljövendő vitában a 2011-es mentesítésben. Hölgyeim és uraim, köszönöm szépen a figyelmüket. Mr. Commissioner Shemeta, thank you very much. Tisztelt Semeta, biztos úr, köszönöm szépen a beszédét, köszönöm a bizottság részéről elmondott nyilatkozatát a számvevőszéki jelentéssel kapcsolatban, most pedig megadom az idei számvevőszéki éves jelentéssel kapcsolatos munka jelentéstevőjének a szót, Gájer úrnak. Köszönöm, elnök úr, tisztelt Kaldera elnök úr, tisztelt Semeta biztos úr, tisztelt számvevőszéki tagok, az Európai Szemvevőszék ma az egyik legfontosabb eszközt mutatja be, amelyet a parlament mentesítési folyamatában használhat. Az éves beszámoló ez a költségvetés végrehajtásáról, ebben az esetben a 2011-es évről, és 18. alkalommal foglal, fordul az elő, hogy negatív ítéletre jut a számvevőszék. Ez nem jó dolog, ez, ezt nem hagyhatjuk annyiban. Az európai intézmények, a bizottság felelőssége, illetve a parlamenti és a költségvetés végrehajtása. Azon kell dolgoznunk, hogy az európai adófizetők pénze jobb módon kerüljön felhasználásra, amikor arról van szó, hogy az Európai Unió céljait pénzügyileg elérjük. A bizottság ebben a ciklusban még egy rendelkezik arra, hogy kedvező ö, ítéletet kapjon. Ez azt jelenteni, kollégák, hogy meg kell felezni a valószín, valószínűsíthető hiba arányt. És feszülten várom, hogy a bizottság elfogadja ezt a kihívást hogyha nem romlik jelentősen a helyzet, ez a legjobb, amit mondhatunk. De hogyha megnézzük részletesen a szemvevőszék eredményeit, akkor láthatjuk, hogy itt vannak árnyékos oldalak, de látunk fényt is. Vannak olyan fontos területek, amire nagyon sokat költünk, mint például a regionális politika, amely javulást mutat a hibák tekintetében, és ez azt mutatja, hogy lehetséges a javulás, a tervek hatnak, a javaslatok, az ajánlások a szemvevőszék részéről, amelyeket mi tovább fejlesztettünk és támogattunk, most már kezdik megmutatni hatásukat. Másrésztről fontos területeken, ahol is a arány jelentősen romlott, mint például a mezőgazdasági politika, és különösen a vidékfejlesztés, tehát a két pillér, valamint a kutatási politika területén is. Nos, ezekre később fogok kitérni. Tisztelt kollégák, meg vagyok győződve arról, hogy az Európai Unió költségvetésétől rosszabban kezelik a tagállamok költségvetéseit, de ez nem a mi felelősségünk ennek értékelése, ez az egyes nemzeti parlamentek felelőssége. A mi felelősségünk az Európai Unió költségvetését szemügyre venni, és hogyha megvizsgáljuk ezt, akkor láthatjuk, hogy noha a szerződés szerint a bizottságnak van itt formális felelőssége, a három terület közül kettőnél a tagállamok felelőssége is jelentős a megosztott irányítás révén. A Justus Lipsius épület irányába ezekben a napokban a better spending szavakat gyakran hallhatjuk ebből az irányból, és Kallera elnök mondat, tehát nem ismételhetjük elégszer, amely így hangzott, a nemzeti hatóságoknak az EU források ellenőrzésében erősebb szerepet kell vállalniuk, amikor is az EU polgára pénzügyi érdekeinek védelméről van szó. Ebben az esetben a tagállamok nagyon fontos szerepet bírnak. Nos, tisztelt kollégák, nem tudom, hogy felfigyeltek-e erre a számvevőszék jelentésének olvastán. Engem eléggé megrázott, amikor elolvastam, hogy mennyire lazák az ellenőrzési rendszerek a tagállamokban, hogyha látom, hogy a regionális politikában a megállapított hibák 60%-át már a tagállamok felismerhették volna. Akkor láthatjuk, hogy a Better Spending szlogenjét használva arról kell, hogy gondolkodjunk, hogy nem csökkentenünk kell a forrásokat, hanem a jobb ellenőrzéseket kell, hogy bevezessük. És hogyha jobban akarnak költeni a tagállamok, akkor felmerül a kérdés, hogy miért nem járultak hozzá eddig ehhez a célkitűzéshez, és miért nem vitázik a tanács arról, hogy a tagállamok teljesítményét hogyan lehetne javítani kötelezettségeik végrehajtásánál, azaz az ellenőrzési rendszerek felépítésénél, amelyek az EU források szabályszerű felhasználását vizsgálják. Miért is vallottak itt kudarcot a tagállamok? A szemvevőszék megállapítja, hogy az ellenőrzési rendszerek a tagállamokban csak részben hatékonyak, a regionális politika hibáinak 60%-át a tagállamok már felismerhették volna. Nos, tisztelt kollégák, az ilyen felismerések láttán nem a költségvetést kell csökkentenünk, hanem a kiadások szabályszerűségét kell biztosítanunk. Ez az, amit a better spending alatt értünk, és e tekintetben a tagállamoknak sokkal többet kell tennünk, mint eddig tettek. És ha a tanács erről vitázik, a 2014-2020 közötti pénzügyi keret kialakításánál, akkor erre is figyelni kell. A regionális politikánál csökkent a hibaarány, de az még összességében mindig túl magas. Amit tehát eddig tettek, az nem elegendő ahhoz, hogy a kétszázalékos lényegességi küszöbhöz közelebb kerüljünk, és a regionális politika esetében nagyon fontos a hibák csökkentése, ehhez út vezet. A mentesítési eljárás során erre bizonyosan súly, súlyt fogunk helyezni erre a területre. Megnézzük, hogy mit lehet még tenni. A bizottság 2008-as cselekvési tervét még élesíteni, szigorítani kell. Megvizsgáljuk tehát, hogy mit lehet tenni, hogy az ellenőrzés és irányítási rendszerek minőségét a tagállamokban javítani lehessen. Meg kell néznünk, hogy hogyan lehet gyorsabban végrehajtani a pénzügyi korrekciókat, meg kell néznünk, hogy az új eszköztől a tagállami menedzsment nyilatkozattól mit várhatunk, és Christopher Fjellner jelentéstevő szavai nyomán a nettó csökkentés esetét is felvethetem azon tagállamok esetében, akik nem fedik fel a hibákat. Azt hiszem, hogy itt lényeges eszköz kerül a kezünkbe. Végezetül Semet a biztos úr rámutatott arra, hogyha gold plating kell foglalkoznunk, akkor az EU, illetve a bizottság miért kell, hogy legyen felelősek azért, hogy a tagállamok megsértik azokat a szabályokat, amelyeket önmaguk alakítottak ki, például a közbeszerzés területén. Talán provokáló, provokatív kérdés ez, de ezt fel kell vetnünk itt ebben a szakbizottságban, hiszen ez a gold plating kérdés szükséges ugyan, de mindenképpen el kell gondolkodnunk erről. Aztán meg kell néznünk, hogy a vidékfejlesztéssel mi a helyzet. Néhány hét múlva ellátogat ide körünkbe Csolos biztos úr, és mint minden évben meghallgatás lesz a Költségvetési Szakbizottságban a mentesítés kapcsán, mind az illetékességi körébe tartozó hiba arány kapcsán hallani szeretnénk Soros biztos úrtól, hogy hogyan kívánja megfordítani ezt a trendet. Végül a kutatási politika némileg más képet nyújt, mert ott nincs közös irányítás, ez azt jelenti, hogy a bizottság a bizottság a felelős ezért a területért, és javaslatokat várunk tőle a bizottságtól, hogy hogyan kívánja a számvevőszék ajánlásait értékelni, ehhez kapcsolódóan mi a mondani valója, és Gargenkin asszony milyen elképzeléssel bír arról, hogy a növekvő hibarányt hogyan lehet gyorsan leszorítani. Tisztelt kollégák, az utóbbi két mentesítési jelentésnél kezdtük el, legalábbis a kezdeti vita során, hogy felállítsunk prioritásokat, amelyek végrehajtásától azt várjuk, hogy sor kerül majd a hibaarány csökkentésére. Két elődöm jelentéstevőként, Jorgos Sacimárkákis és Christopher Fjellner kezdték meg ezt a gyakorlatot. Én ezt folytatni szeretném. Először meg kell vizsgálnunk, hogy milyen, mi történt az elődeim prioritásaival, mit tett a bizottság ezek végrehajtása érdekében, ezt láthatjuk a follow-up reportban. Természetesen a jellegi beszámoló következ következtetéseit is le kell vonnunk. Ezzel kapcsolatban van néhány javaslatom, amelyekről vitázhatunk, és új prioritásokat is ki kell alakítanunk. Ehhez hozzá tartozik, hogy le kell vonnunk a következtetéseket az új 2014-2020-as támogatási időszakra vonatkozóan a legutolsó támogatási időszak lezárásakor itt az utolsó esély ahhoz, hogy jelentős hibarány érjünk el, és az európai adófizetők pénzét, hogyha ezt rosszul használták fel, akkor ezt visszaszerezzük. Azt hiszem, hogy ez a munkánk, és ez megérdemli figyelmünket. Köszönöm szépen. Ja, vielen Dank. Elnök, köszönöm szépen, Geyer kolléga. Geyer kolléga az elődeihez kapcsolódóan, illetve a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság határozataihoz kapcsolódóan rámutatott néhány pontra. A jelentés számos támpontot tartalmaz, amelyekről megéri vitát kezdeni, mert számosan jelentkeztek szólásra. A néppárt részéről Piper kolléga kapszót elsőként tessék. Köszönöm szépen, elnök úr ahhoz kapcsolódnék, amely, amit Gájár kolléga mondott az imént. Megpróbálom elkerülni az ismétléseket. A szemövőszék jelentése valójában rendkívül átlátható, ezért gratulálok Kaldeira úrnak. Könnyen érthető, világosan tagolt, mint a korábbi időszakokban, tehát elég gyorsan képet alkothatunk arról, hogy mi is a helyzet. Az a tény, hogy 2009-ben elértük a hibarány nyok mély pontját, de azóta megfordult ez a trend, 2010-2011-ben magasabb a hibarány, a Fő oka érdekelne ennek az az, hogy a számvevőszék mivel alapoz, mire alapozza ezt, mi a legfőbb oka ennek a magas hibaránynak önök szerint? A statisztikákban szerepel, hogy milyen területeken van a legtöbb probléma. Geyer kolléga rámutatott a kutatási politika területére, ami számomra, számunkra meglepő volt. Ez a vidékfejlesztés területe, ahol is 7,7%-os hibarány tapasztalható. Hogyan lehetséges az, hogy ezen a területen, ahol az eljárás illetően legalábbis az érégiumra ez rendkívül átlátható, hogyan lehetséges, hogy itt ilyen magas hibarány növekedésre került sor? Várom ezzel kapcsolatban a szemvevőszék állásfoglalását. Megtanultuk, hogy a felelősség lényegében a tagállamoknál van, a hibák nagy részért a tagállamok felelősek, és számomra amikor most döntő tárgyalások zajlanak a strukturális alapokról, az ellenőrzési rendszerekről. Fontos kérdés, hogy milyen következtetést von le a számvevőszék a tagállamok felelősségéből, most, amikor megkezdődnek a tárgyalások a strukturális alapok és az ellenőrzési rendszerek kapcsán, milyen javulásokat várnak ezen a területen? Megemlítenék egy dolgot, amely nagyon fontos, például a közbeszerzés területe is számos kritikával illetődött, és itt az úgynevezett kondicionalitásra kell irányítanunk a figyelmünket, azaz, hogy csak akkor kapsz pénzt, hogyha az országodban az európai versenyjog szempontjából minden rendben van. Valójában az európai források odaítélését erősebben kellene kötni az európai jog végrehajtásához az egyes tagállamokban a jövőben. A tagállamok vizsgáló hatóságai tanúsíthatnak most, megkapták ezt a hatáskört, a bizottság egy végső ellenőrzést gyakorol ezek felett, de a strukturális politikában a bizottságnak még erősebb felelősséget kell vállalnia ezen tanúsítás és vizsgálati eljárás kapcsán a tagállami vizsgálóhatóságok döntéseit illetően. Egy utolsó pontot vetnék még fel, amely engem igencsak elgondolkodtatott, amikor azt írja Kaldeira úr, hogy a mezőgazdasági regionális politikai és fejlesztési együttműködési főigazgatóság a takarékosság és gazdaságosság szempontjait nem említette, még csak nem is említette, ugyanakkor 80 a legalábbis a költségvetésnek erre a területre irányul, akkor felvetődik a kérdés, hogy Ebben az irányban nem lenne szükség valóban reformokra. Itt a 2020-as stratégiával összekapcsolva itt vannak a teljesítménymutatók a strukturális politikában, a regionális politikában is ez világos európai hozzáadott értékhez vezet, de hogyha megnézzük ezeket a mutatókat, például a gyermekek száma az óvodákban, vagy az iskola elhagyók aránya, akkor nem tudom, hogy ez egyáltalán európai feladat-e. Tehát hova vezetnek minket ezek a mutatók? Ezt a megközelítést nagyon jónak tartom, hogy erősebben kell figyelnünk a teljesítményorientáltságra, a gazdaságosságra, ugyanakkor az európai szakpolitikai területeken nagyobb lenne az átláthatóság, ahol még ugyanis egyes esetekben meglepetéseket várhatunk. Jó lenne, hogyha ott az európai feladatok teljesülnének. Végezetül, ami a biztosokkal való meghallgatásokat illet, illetve ott feltett kérdéseinkre várunk választ. Nos, számunkra mindig a kulcskérdés marad, hogy döntő tárgyalásokban vagyunk, oldalú egyeztetések folynak, a strukturális alapok, agráralapok, ellenőrzési rendszerek új kialakításáról. Milyen kulcs elemeket mondan ezzel kapcsolatban a szemvevőszék? Elnök, köszönöm Péper úr. Következőként az ALDE frakció képviseletében Mulde úr kap szót. Thank you, uh, Chair. Köszönöm szépen, elnök úr. Most már lassan hagyomány ünnep, hogy a számvevő szék szinte teljes <laughs> számban itt van, és bemutatja a jelentését. És most már 18. alkalommal negatív az ítélet, és hát természetesen ezt értékelni kell. örülhetünk stabilizálódik a helyzet. Ez jó dolog. Új magyarázat fűződik hozzá a 3,9%-os hiba arány, amit a számvevőszék talált. Hogyha megnézzük a pénzügyi korrekciót, akkor 2% körül jár, és ez a nemzetközi norma. Ez elégedettségre ad okot örülünk, hogy a számvevőszék is így így látja a számvevőszék, de szerintem nem jó a helyzet, és nem stabilizálódik, hanem romlik a helyzet. 3,3, 3,8, 3,9 az évek során ide jutottunk. Ez szerintem nem javulás. A nagy kérdés az, hogy a parlament mit tud kezdeni ezzel. Az utóbbi években növekedtek a büntetések, és a legutóbbi intézményközi megállapodásban azt kértük, hogy éves jelentés legyen, ez csak ö, tavaly ö, tette meg ezt a ö, bizottság nyilvánosan, kicsit későn, de hát ö, jobb későn, mint soha. De még nem tudtuk ezt tanulmányozni, mert az eredeti nyelven kaptuk meg, és ez probléma számomra mert a cseh nyelvvel hadilábon állok, mint talán mások is. Ezen talán javítani kellene tavaly, és ezt senki nem mondta, probléma, hogy új pénzügyi rendelet lépett érvénybe. A számvőszék hogyan látja ennek a hatását? Milyen konkrét problémák várhatók ettől? hiszen a parlament sokáig dolgozott azon, hogy ö, egyszerűsödjék, javuljon az eljárás. Nos, ez az eredmény jobb lenne, ö, hogyha ö, kommentálnák, hogy mi a valószínű hatása ennek a parlament ö, számára. A legfontosabb, ö, hogy 80%-át a pénznek ö, ö, a tagállamokban költik el, ennek valaki felelőse kell legyen. A demokrácia politikailag felelős ezért. A parlament azt kívánja, hogy a tagállamok tegyek egy nyilatkozatot, hogy a megfelelő politikai szint ö, szövetségi államban ö, ö, nyilván más, mint egyszerűbb szervezetű államokban. Az évek során a parlamentünk számára ez fontos volt, és az új pénzügyi eh, rendeletben ezt el is ismételtük. Jó lenne, hogyha a számvevőszék ellemezné az eredményességét annak a négy tagállamnak, ahol van ilyen nyilatkozat így nem tudjuk sajnos értékelni. Egyáltalán nem vagyok elégedett a számvevőszék eredményével. A másfél év múlva esedékes választások előtt már csak egy ilyen jelentés várható. Hogyan védjük meg mi a parlament a pozíciónkat. 18 év során a számövőszék jelentése negatív volt. Folytathatja a parlament, hogy továbbra is mentesítést szavaz meg negatív jelentés mellett. Köszönöm szépen, Mulder kolléga. A zöldek nevében Stász kolléga következik. Köszönöm szépen, elnök úr. A szemvevőszéknek köszönetet szeretnék mondani a végzett munkáért. Még nem tudtam részleteiben megvizsgálni a jelentést, de első pillantásra ez alaposan végzett munkának tűnik. Elmondanám, hogy pedagógiai szempontból is nagyon észszerűen dolgozták fel az adatokat. Kaldeira úr, már sokat szor van itt jelen körünkben vendégként, és elmondhatom, hogy minden évben hasonlóan hangzik mondandója. Ez nem az ön személyes hibája, de engem már meglehetősen idegesít ez. Nincs előrelépés ugyanis. És ami még rosszabb, az, az a tény, hogy ez az első költségvetési év, ami ért a Barózó 2 bizottság teljes mértékben felelős. Tavaly még el lehetett mondani, hogy a biztosok egy része még nem volt itt, de ez az év egy nagyon fontos mentesítést jelent, amely teljes mértékben a Barózó 2 bizottság felelősségű körébe tartozik. Aztán meghallgattam Semet a biztos urat, és jó a munkakapcsolatunk, elmondhatom ezt, hiszen Semeta biztos úr gyakran van abban a szerencsés helyzetben, hogy felkeres minket itt a Költségvetési Ellenőrző Bizottságnál. Egy hosszú beszédet tartott, és kérdezem, hogy ön, illetve biztos kollégái a valós világban élnek-e bemutatja, a számba a számadatokat, de ezek nem mutatják meg, hogy helyes úton járunk el. Nos, igen, 2006-ban a hiba arány 7,3% volt, 2009-ben 7,3 de ez a görbe lefelé mutat, és ön azt mondta, hogy 4 alatt maradtunk, most ugye 3,9 a hiba arány, de 2009-től mostanáig megint csak fél százalékkal emelkedett ez a hiba arány, tehát ezt nem nevezhetjük helyes útnak. A szemvevőszék jelentésében olvashatunk arról, hogy milyen szakpolitikai területeken magas a hibaarány, a mezőgazdaság, vidékfejlesztés, halászat, energiapolitika, közlekedés, munkahelyek teremtés, a szociális ügyek, kutatás, fejlesztés, hát ez gyakorlatilag a teljes költségvetés. Két területen, és két kollégám ezt már explicit módon megemlítette, a hibarány javult a tavalyi évhez képest, a mezőgazdaság, a vidékfejlesztés, ezek, ez fontos. Szoros kapcsolatban állunk a tagállamokkal, és 4,3% a kutatásnál ez az arány. A közlekedésnél nagyon magas a hibarány, 6 százalék, ez rendkívül magas szint és Mulde az kapcsolódva elmondhatnám, hogy a tagállamok ki a felelősség, ezt ön is megemlítette beszédében a úr. Ez a szemvevőszék jelentésében is olvasható. A regionális politikánál a megállapított hibák 60%-át már a tagállamok felfedhették volna, és a szemvevőszék tavalyi jelentésében is szerepelt. Ez itt ezen a területen sem történt előrelépés. Nos, a jelentéstevővel együttműködésben, illetve ahhoz kapcsolatban, amit Mulda, Mulde úr mondott, azt szeretném kérni, hogy találjunk egy módszert, hogy hogyan dolgozhatna a parlament ezen. Egyébként már évek óta megkíséreljük, hogy a tagállamok figyelmét felhívjuk politikai felelősségükre. Rengeteg trükkel éltünk már, hogy a tagállamokat helyes irányba fordítsuk e tekintetben, de mostanáig nem értünk sikerrel nagyon fontos lesz ez ennek a mentesítési folyamatnak a során. Nos, mondhatjuk azt, hogy a bizottságra toljuk a felelősséget, egy-két dolgot nem hajtott végre megfelelően. Noha tudjuk, hogy a tagállamok sem végezték megfelelően a feladatukat. Ez a mi feladatunk a mentesítés során. Tehát kérdésem a biztoshoz, hogy nevezze meg konkrétan, hogy ez az emelkedő hiba arány mivel magyarázható? Hogyan lehet ezt a trendet megfordítani? Itt egy időbeli tervezésre is szükség van, egy ütemtervre, és nagyon erősen kell összpontosítanunk a tanácsra. A mostani tanácselnökségnek át kell adnunk egy üzenetet, hiszen nem sokára vendégeink lesznek itt, és ki kell fejtenünk, hogy hogyan kívánjuk kezelni a mentesítés kérdését. Lesz itt néhány probléma. Sokat szorra veszek részt a mentesítésben, és úgy tűnik, hogy a tanács nem vette valóban komolyan a mentesítést nem vitáznak komolyan erről a kérdésről a tanácsban. Ezt egy szokásos eljárásnak tartják, de nem szabad, hogy ez így legyen. Hogyha elolvassuk a szemvevőszék jelentését, láthatjuk, hogy milyen nagy a felelősség a tanácsnak, illetve a tagállamoknak ebben a kérdésben. Tehát ez az üzenet, amelyet véleményem szerint közvetíteni kell a tanács felé. Tehát a tanácselnökség vegye komolyan ezt a folyamatot, a mentesítést, és ne csak egy 30 perces ülés jegyzőkönyvet adja át nekünk. Nos, elnök úr, tegnap este nem volt időm átolvasni ezt az anyagot, noha megígértem. Nem találtam meg a fakkomban, most találkoztam vele, és ezért csak ennyit tudtam elmondani. Elnök, köszönöm. Következőként a GUE frakció nevében Sören Sandergaard következő Sören. Øh, <clears throat> øh, øh, köszönöm szépen, és köszönet a szembevőszéknek ezért a jelentésért. Három kérdést szeretnék feltenni, és aztán van egy általánosabb észrevétel, amit tennék. Az első kérdés azzal kapcsolatos, hogy a szemvevőszék elnöke azt a kifejezést használt, hogy over declaration of costs, vagyis hogy túl sok költséget jelentettek be. Uh, nagyon érdekes megközelítési mód ez, különösen, hogyha ezt hibának tartják. Én nagyon örülnék, hogyha el tudná magyarázni, hogy hány esetben jelentettek be túlságosan kicsi kiadást, költséget. Mert hogyha a tényleges hibákról van szó, akkor időnként túl jelentik, máskor pedig alul valják, vagy jelentik be a kiadásokat szándékos cselekményről lehet szó bizonyos esetekben, hogy több pénzt kapjanak, mint amit elköltenek. A második kérdés az Európai Fejlesztési Alapra vonatkozik. Az elektronikus kiadás csatolmányai alapján kiderült, hogy a 3,4-ről 5,1%-ra növekedett a kifizetési hiba arányét, és nagyon örülnék, hogyha esetleg elmagyaráznák, hogy mi indokolja ezt a rettenetesen negatív fejleményt az Európai Fejlesztési Alap vonatkozásában. A harmadik kérdésem pedig, a mezőgazdasági területtel kapcsolatos. A mezőgazdaságban viszonylag szignifikáns növekedést tapasztalunk a arányban. Az én információimat kérném, hogy erősítsék meg, vagy cáfolják. Úgy tűnik, hogy a mezőgazdaságban 2011-ben több ellenőrzést végeztek, mint korábban Na most, hogyha több az ellenőrzés, akkor jelentősen emelkedik a hiba arány is. Nagyon örülnék, hogyha az összefüggésekről beszélnének a megnövelt ellenőrzés szám és a megnövekedett hiba arány között, és kérdezném, hogy a többi területre is igaz-e, hogyha több ellenőrzést végeznek más területeken, akkor sokkal nagyobb hibarányt találnánk, -e, mint jelenleg. Ez lenne a három kérdésem. Az általános észrevétel pedig az, hogy 2006 és 2009 között azt tapasztaltuk, hogy csökkent a arány, mm, és az Európai Bizottság saját érdemének tekintette ezt a saját kezdeményezései eredményének. Nagyon örülnék, hogyha megilleti őket, akkor elismernénk az eredményüket, de 2010-ben emelkedett a hiba arány, a másik irányba mozdult el, erre a bizottság azt mondta, hogy ez egy egyedi eset, egy véletlen egybeesés, különböző tényezők miatt volt ez. Aztán 2011-ben megint a negatív irányban mozdult el a mutató. A bizottság szerint ezt most megint véletlen egybeesés, vagy különböző tényezőknek tudható be, vagy pedig a bizottság felelős ezért, ahogy felelős volt a jó teljesítményért is. Teljesen egyetértek azzal, amit Mulder úr mondott, a jövő év sarkalatos fontosságú lesz, életbevágó fontosságú lesz, hiszen a szavazók mondanak véleményt rólunk, és az elmúlt három évben folyamatos romlást tapasztalunk, hogyha jövő évben nem lesz javulás, akkor fel kell ismernünk, hogy ez nem egyedi eset. Ugye 18 éven keresztül mindig negatív volt a jelentés, de ha jövő évben ugye már a választások előtt leszünk, és hogyha három egymás követő évben folyamatosan probléma volt, akkor ezt most már orvosolni kell. Köszönöm. Herr Epping. Köszönöm, Epping úr, aztán Andrásen asszony kap szót. Köszönöm szépen, tisztelt elnök úr bele tudom képzelni magam szemet a biztos helyzetében. Kalasz úr elődje a költségvetés ellenőrzésért is felelt, és emlékszem, hogy ahányszor találkoztunk akkor még Kallas úr kabinetjében dolgoztam, és mindig nagyon tartottunk tőle, hogy az európai parlamenti képviselők szigorúan megrónak bennünket. Ugye különbség van a kötelezettségvállalások és kifizetések között méghozzá növekedett ez a szakadék, nyílt ez a rés. Európa több Európát, több pénzt akar, és több hatáskört az Európai Uniónak, de olyan kötelezettségeket vállalunk, amelyekkel aztán nem tudunk mit kezdeni. 1,5 milliárd volt a többlet tavaly, 2010-ben 4,5 milliárd volt ez azt jelenti, vagy azt mutatja, hogy az EU-ban igenis van pénz. Miért kell mindig növelni a költségvetést, ahelyett, hogy megfelelően elköltenénk a pénzt? Hogyha megnézzük a hiba marzsolt a jelentésben, 18. év ez már, hogy ezt nem hagyják jóvá, és hogyha a vidékfejlesztési hibarányt és a környezetvédelmi szakpolitikát tekintjük, hát ott különösen magas ez az arány a bizottság e, oldaláról e, nem igazán jó hír ez 2% e, az energiánál, más zászlóshajó kezdeményezéseknél. Lehet, hogy túl nagyok voltak a várakozások, hiszen olyan szakpolitikáról van szó, ami a bürokráciák alapján működik. Tudjuk, hogy vannak bürokráciák, tisztségviselők, struktúrák, nem könnyű eligazodni ebben a rendszerben innen Brüsszelből megpróbálja a bizottság innen irányítani központi szintről azt, ami a tagállami szinten zajlik, és lehet, hogy ennek a korlátjaihoz értünk most el. Talán feltennék egy kérdést ezzel kapcsolatban amikor fejlesztési segélyezésről beszélünk, az Európai Fejlesztési Alapról, kb. 5%-os a hiba arány. Úgyhogy felvetődik bennem, hogy költségvetési támogatás terén ugye olyan országoknak jutunk ki ilyet, amelyeknek nincs nagy tapasztalatuk a jó kormányzásban. Haiti példáját mondanám. Megvizsgálják, hogy jól költötték el a pénzt, vagy pedig csak azt vizsgálják meg, hogy eljutott-e az adott országba, és ennyi. Az elmúlt években vajon a, a projektek elérték-e a várt célt? András asszony következik. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeretnék emlékeztetni a azokra a körülményekre, amelyek között most a szembevőszéki jelentést vitatjuk meg. Válságot élünk, az Európai Bizottság és a Parlament 7%-os növekményt kér a 2013-as költségvetéshez és azt is kérik, kérjük, hogy 5%-kal növekedjen a következő több éves pénzügyi keret összege. Vitát folytatunk a hiba arányról, de a hiba gyakoriságot említeném én most, és az elég riasztó, hogy 50%-a a tranzakcióknak a költségvetés legnagyobb részét tekintve igen magas hiba szintet mutat, tehát több mint 50%-ot százalékot. Elhangzott, hogy a tagállamok a felelősek ezért. Én ezzel nem értek egyet. Úgy gondolom, hogy az Európai Bizottság felelős leginkább, hiszen az Európai Bizottság jó körében áll a kifizetések leállítása, amikor szabálytalanságokat állapítanak meg. Az adófizetők az Európai Bizottság kezébe helyezik a pénzt, és a bizottságnak van jogköre arra, hogy a kifizetést eljuttassák vagy leállítsák azt, amikor szabálytalanság van. Meg szeretném kérdezni Kadera úrtól, hogy a tranzakciók felülvizsgálatánál találtak-e olyan helyzeteket, amikor a bizottság valóban állította a kifizetéseket szabálytalanságok miatt? Sokszor hangzott itt el arról, hogy a hiba nem csalás. Na most számomra a támogathatósági hiba az igenis csalást jelent, és ez számomra azt jelenti, hogy a felelős vezetőnek börtönbe kell vonulnia. Úgy gondolják önök valóban, hogy a hiba nem csalás? Elhangzott az is, hogy a tagállami nyilatkozatok jelentenék a megoldást. Én ezzel nem értek egyet. A tagállamok, mint olyanok nem vállalhatnak felelősséget olyan kiadásokért, amelyek különböző testületek kezelnek az ország különböző területein. Úgy gondolom, hogy a megoldás az lenne, hogy ezúttal a parlament ne adja meg a mentesítést az Európai Bizottságnak. Végül Caldera úr úr a tisztességes számvételről beszél. Szeretnék biztos lenni benne, hogy tényleg annyira tisztességesek ezek, mert 2011 végén a költségvetésért felelős európai biztos azt mondta, hogy februárban 11 milliárdos volt a hiány, áprilisban másfél milliárdos a többlet. Én nekem nincsen semmilyen tapasztalatom nagy szervezetek működésével, de két hónapon belül ekkora kilengés azért mindenképpen figyelemre méltó. A tavalyi jelentésben utalnak az előfinanszírozás rossz jelentéskészítési beszámolási tevékenységéről. Az idei jelentésben viszont erről nincs szó. Kérem, ezt kommentálja Kádere úr. Köszönöm, Andreasen asszony. A kérdések gyűlnek, gyűlnek, még ketten jelentkeztek szólásra, és aztán kérem majd a választ. A következő kolléga Inge Gressle. Köszönöm szépen, elnök úr. El kell mondanom, hogy nagyon érdekesnek találom ezt a jelentést, és ahogyan Piper kolléga is elmondta, átláthatóbb, mint tavaly. Megállapíthatom, hogy a ö, vidékfejlesztés területén most kívásnak tartom, hogy a szemövőszék megváltoztatta a kritériumait, a közvetlent, a megosztott irányítással összemosta az egyes összemosta, tehát az egyes irányítási módokat. És ez minket eléggé bosszant. Most azt megnézni, hogy mi minden változott az Eh, évek során. Nos, ezek a módosítások az átláthatóság hiányát eh, növelik inkább, de erre még majd visszatérek. Kérdéseim. A struktúrás alapoknál, valamint a regionális terület, az energia és közlekedés, itt is összemossák a menedzsment módszereket, hiányzik az átláthatóság, tehát nem tudjuk, hogy hol vannak eredmények az egyes területeken, vagy a kutatás és a belső politikák területén ugyanez a helyzet. A kohéziónál feltűnik nekem, hogy erős a romlás, de ez nem annyira világos a jelentésből, csak minden ötödik még minden ötödik kifizetés sem mentes a hibáktól a kohéziós alapot illetően. Tehát több mint négy kifizetésben vannak hibák, 75% volt ez a múlt évben, tehát helyesnek tartom, hogy itt válság országokos dolgunk van, tehát nagyon fontos ezzel a területtel törődnünk. Mi a helyzet a kohézióval, mi a helyzet az irányítással, a kohéziós alapokat illetően a tagállamokban, hiszen pontosan ezekben a országokban vannak közigazgatási problémák. Tehát ezeket a pontokat tisztázni kell a kohéziós alap kapcsán. Aztán itt az alapok összemosása is problematikus. A harmadik kérdésem az, hogy vannak olyan országok, ahol 100%-os társfinanszírozás van az EU részéről, hogyan tekinti a szemvőszék az ezzel kapcsolatos eredményeket? A REL helyzete nagyon aggodalmat keltő számunkra, csúcs, nagyon magas szintet értek el a rálok ebben az évben, tehát milyen eredményeket hozhat a társfinanszírozás, milyen következtetéseket vannak le ebből, a REL nem azokat az országokat érinti, amelyek 100%-os társfinanszírozást kapnak az EU-tól. Tehát gyakran ezek a pénzek nem kerülnek felhasználásra. Nagyon sokat beszélt a külső auditok minőségéről, ezek nagy szerepet játszanak az auditban, és frusztrálva látom, hogy ezek a vizsgálatok ezen vizsgálatok esetében milyen magas volt a arány, az esetek felében állapítottak meg hibákat, 25 esetet vizsgáltak meg, és 14 esetben voltak tapasztalatok hibák. Tehát a szakemberek, illetve a tagállamok részéről vizsgálatokkal megbízott szakemberek, vagy a bizottság szakemberei ha nem hagyatkozhatnak ezekre a vizsgákra, vizsgálatokra, ezek megbízhatóságára, akkor mit is tegyünk? Elnök, köszönöm, és végül, de nem utolsó sorban Balcsi tíz kolléga kap szót. Köszönöm szépen, elnök úr, mint mindenki más is. Én is szeretnék köszönetet mondani a számvevőszéknek ezért a jelentősért. Jó lenne, hogyha a dokumentumot egy kicsit korábban kapnánk meg. Nem volt könnyű dolog elemezni és megérteni, hogy hol van a legnagyobb probléma ilyen rövid idő alatt. A számvevőszék elnökéhez fordulnék a kérdésemmel hogyha megnézzük az adatokat, amelyeket szerepelnek a jelentésben, és a korábbi jelentésekben, akkor mennyire megbízható ez az adat? 98-tól azt mondja a bizottság, hogy nem kap megbízható adatokat a tagállamoktól. Ezért nem lehet felelőssé tenni a bizottsági adatokért. Ez azt a benyomást kelti, hogy a tagállamok vonakodnak adatot szolgáltatni a csalásról. Egyetértek kollégámmal, aki erről szólt, amikor a hibát határozzuk meg, akkor kicsi a különbség a hiba és a csalás között főleg amikor már az igazságszolgáltatási eljárás elkezdődött. Az EU költségvetés végrehajtása a következő tervezési időszakban előttünk áll amikor az EU-hoz csatlakoztunk, az volt a fő óhajunk, hogy magunk mögött hagyjuk az összes hibát, amit tapasztaltunk, és új módon használjuk fel az EU költségvetését. Az Európai Unió támogatása adott tagállamban 5-10%-át teszi ki a saját költségvetésnek. Ezért rendkívül fontos megcélozni ezt az EU-s támogatást az éves jelentés, amelyről ma vitatkozunk, egy olyan kijelentést tartalmaz, hogy 2010-hez képest a hiba kockázata nőtt 400 millióról 2 milliárd euróra. Ez óriási szám. Ezek óriási számok. Azt mutatják, hogy a hiba arány csak épp csak nőtt, de óriási összegről van szó. Egyetértek. Centralizálni kell az EU pénzek felhasználását. Sokkal jobban centralizálni kell. Világosan látjuk, hogy gyakran a tagállami választások után új emberek jelennek meg egyik-másik ágazatban, akik nem ismerik az, a létező bonyolult szabályokat az adott ágazatban. Ezért már most el kell kezdenünk beszélni a fő elvekről, arról, hogy hogyan lehet felhasználni az EU támogatást. A bizottság fejtse ki saját véleményét erről, és ezt talán lehetővé teszi, hogy elkerüljük azokat a problémákat, amelyekről ma 18-szor beszélünk. Nos, válaszadás céljából felkérem most Kajdára elnök urat, illetve Semet a biztos urat. Ki szeretné kezdeni? Mi lenne észszerűbb? Mr. President. Elnök úr. Uh, <clears throat> thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, hálás vagyok a megjegyzésekért, és a tisztelt képviselők hozzászólásáért azok nevében is beszéljek, akik összeállították ezt a jelentést, az ő nevükben is mondok köszönetet. Jegyzem, hogy az egyik eh, esetben átláthatóak vagyunk, a másikban nem. Eh, nem teljesen világos, hogy eh, hogyan lehet pontosabb információt adni a parlamentnek. Az összehasonlított hasonlíthatóság valóban kérdés. A tőlünk teletőt leg, legtöbbet megtettük, és megpróbáltuk bemutatni a változásokat részleteiben, és a szakbizottságnak lehetővé tenni, hogy jobban megértse a problémákat a regionális politikában és a mezőgazdasági ágazatban. Természetesen minden változásra meg kell mutatnunk, hogy mi a trend, mi a pénzügyi hatása. Azt hiszem, hogy ez az átláthatóság része. Az a tény, hogy a kifizetések az ötödik évében tartanak a programozási időszaknak, sok mindent meghatároznak meghatároz az a tény. De viszonylagos stabilitás volt ebben a periódusban. Starts úrral egyetértek, hadd mondjam el, hogy ugyanazt mondom, az ötödik éve, hát átnéztem ezt a beszédet hétvégén, most már ötödik éve. A számvevőszék nevében mondom, hogy egyszerűbb rendszer kell világosabb célokkal. Ő könnyen mérhető eredménnyel, és az ellenőrzési rendszer legyen költséghatékony. Ezt szeretné a számvevőzék. Ezt az ágazati javaslatokban is megfogalmazta, mezőgazdaságban, a regionális kohéziós alapoknál, más alapoknál. Ezt az üzenetet adjuk át ezekben a véleményekben. Meg kell erősíteni a bizottság felügyeleti szerepét. Pénzügyi korrekciós mechanizmus kell. Pontosabb és az ellenőrzési mechanizmus legyen költséghatékonyabb. Ezek azok a területek, amelyek a jövőben is elő fognak fordulni. Véleményünk szerint az új pénzügyi rendelettel kapcsolatban is világosan véleményet, véleményt mondtunk. Van lehetőség arra, hogyha az ágazati szabályok követik az, ami a pénzügyi rendeletben van. És azt jegyzem, hogy több nyilatkozat is ö, csatlakozik a pénzügyi rendelethez. Azt hiszem, ez újdonság, hogy a bizottság négy-öt nyilatkozatot tett, a tanács is, és a parlament is. Ez azt jelenti, hogy nem volt könnyű tárgyalás, és az elejétől fogva minden intézmény pontosítani akarta, hogy mit ért valami alatt, amit még eddig nem alkalmaztak. Nos, ezért kell megvárni a tárgyalások végét. Azt hiszem, hogy az egyszerűsítés a közbeszerzés területén, ez is olyan terület, ahol 2011-ben a számvevőszék érdemi véleményt mondott a vitában. Világosan aláhoztuk, hogy egyszerűsíteni szükséges az elveket, hogy az egységes piac kívánalmainak megfeleljünk. Mude úr aláhúzta, hogy mit várhatunk az új, hogy kíváncsi rá, hogy mit várhatunk az új pénzügyi rendelettől. Miben állapodtak meg, és mi lesz ennek az eredménye? Hát én óvatos vagyok, várjunk és meglátjuk. Hogyha a korrekciókat levonjuk a ö, hiba arányból, akkor jobb eredményt kapunk. Nos, itt is óvatos lennék. A pénzügyi korrekció a korábbi évek kifizetésével kapcsolatos, nem az ö, vizsgált évvel kapcsolatban. Ö, hogyha 2011-jel foglalkozunk, az a más kérdés. A, ezt külön kell választani. A korrekció korábbi évekre vonatkozik, és nem 2011-re. Ezt figyelembe kell vennünk. Óriási eredmény, hogy a bizottság ezt az információt kiadta. Ha megnézik a jelentésünket, abban szerepel, hogy a főigazgatóságok fenntartásai pontosan megfogalmazzák a problémákat ezt az információt átláthatóan megfogalmazták. És azt is, hogy milyen akciótervet kell követni. Kérdés, hogy miért van ilyen sok hiba a mezőgazdaságban és a vidékfejlesztésben. Piper úr kérdezte ezt, miért mutat növekvő tendenciát. Azt hiszem, hogy a magyarázat benne van a jelentésben. A ö, kifizetés szabályozó rendszer ezen a területen nem ternyeljes alkalmazást. Nem ö, azonosítják és szűrik ki a ö, ö, hibákat. Az első ellenőrzési szín nem jól működik a kifizető ügynökségeknél. A legalsó szinten. Természetesen ez kapcsolódik ahhoz, hogy az első védelmi vonal nem jól működik. Ez már pedig a tagállamoknál van, az ő szintjükön. Ők védik az EU érdekeit az első vonalban. van egy input alapú rendszer jogosultsági feltételekkel, de hogyha jogosultságokat nem EU szinten állapítják meg, hanem tagállami szinten, akkor azt ott ki kell pontosan dolgozni. Természetesen így bonyolult a rendszer. Ezért született meg az egyszerűsítési javaslat. A következő tervezési időszakra már ez vonatkozik. Hat szinten van a szabályozás. A tanácson, a tagállamokon múlik, hogy egyszerűsítenek. Ők ülnek az asztal körül és döntenek. nagyon sok más kérdés is van, amire szeretnék válaszolni, ezért talán a tisztelt képviselőknek írásban is fogok válaszolni. De van valami, amivel most szeretnék foglalkozni. A nagyobb ellenőrzés több hibával jár-e? Valószínűleg igen. Azt hiszem, hogy a mezőgazdaságban nem arról van szó, hogy azért, mert több az ellenőrzés, több a hiba. Meg kell előzze a hibát. Nem arról van szó, hogy a posteriori kiderítsük, hogy nem megfelelő volt az eljárás. Elnézést. Mond, volt egy példa az erdészetből, hogyha a szabályokat nem updatolják, hogyha az adatokat nem updatolják, nem világos, hol van legelő, hol van erdő, akkor bejut a kérés, az igény a rendszerbe, és kifizetés is történik. nem 20 évenként kell ezt update-olni. A rossz helyzet már az alapszinten megvan. Erőfeszítés kell tegyenek a tagállamok, különben a hibás kifizetés lehetősége mindig fennáll. A kifizető ügynökség nemzeti szinten kifizet egy olyan épületre mezőgazdasági támogatás, mely épület nem mezőgazdasági jellegű. Ez mutatja, hogy az ellenőrzési rendszer gyenge. Ezért van magas hiba százalék a vidékfejlesztésben idén. A rendszer nem úgy működik, ahogy kellene és amikor ellenőrzés van, akkor is tapasztalunk hibákat. A több ellenőrzés nem feltétlenül több hibát jelent. Erről ne feledkezzünk meg. Az EDF esete azt hiszem világosan megjelenik a dokumentumban világos, hogy miért ilyen magas a hiba százalék. A ez illetékes főigazgató ö, megállapította, hogy nem volt megfelelő az ellenőrzés. A helyszíni ellenőrzés is ö, létezik. Ö, ezt is fel kell használni. Nagyon ö, fontos hibákat fel lehet tárni. Ez azt jelenti, hogy a számvőszék ezzel kapcsolatban világos álláspontot kell elfoglaljon. Arianson úr aggájának ugyanaz a ö, téma, mint, ö, mint nekünk, a gyakoriság ö, növekedett. a hibák gyakorisága. De világosan kell látnunk, hogy ez mit jelent. Ne keverjük össze a legvalószínűbb hibával. A hiba gyakoriság azt jelenti, hogy mérjük a problémát az auditált populációba. Van, amikor ennek nem nagyon nagy valójában a hatása. Például, hogyha az ipari láncolatban van valaki, autógyártásról van szó, ez azt jelenti, hogy X autó nál probléma van. 100 mondjuk 44 el de nem azt mondjuk, hogy mind a négy, 44 rossz motorral fog működni. Nem, lehet, hogy nem jól van elhelyezve a tükör ez is lehet probléma ebben a láncolatban. Nos, ez a gyakoriság. Amikor a leggyakoribb, leggyakoribb hibáról beszélünk, akkor ö, azt jelenti, hogy milyen költségvetési kihatása van. Ezt kvantifikálni lehet, ezt mérni lehet, és tudjuk becsülni, hogy az utóbbi három évben fluktuáció volt. Hát jó, mindig fluktuáció van mert nincsen stabil populáció. A populáció az egy minta a kifizetésből, tehát fluktuáció van. Ez a fajta fluktuáció mindig is lesz, de az utóbbi három évben az intervallum viszonylag stabil volt, a korrekció tehát azt hiszem nem állapítható meg 2%-os mértékben. Bizonyíték van arra, hogy a bizottság leállította a kifizetést és korrekciót alkalmazott, amikor szabálytalanságot észlelt. Van erre példa, a bizottság a hibásan kifizetett összeget visszakövetelte. Például a képzés az Európai Szociális Alapban, különböző politikákban a túl nagy visszatérítést visszakérte a bizottság. Még egy szó az utolsó kérdésekkel kapcsolatban. Gressle asszony kérdésével kapcsolatban. a külső audit miért nem megbízható. Szeretnénk ezt aláhúzni azokon a területeken, ahol az auditorok nem tudták teljesíteni a küldetésüket. Azaz nem azonosították a problémákat, és a szemvevőszékkel azonosította. Jelentős projekteknél kellett korrekciót alkalmazni, mert az auditorok nem a megfelelő információt adták a bizottságnak. Ezt komolyan kell vegye a bizottság, Együtt kell szorosan működni az érintetekkel, a tanúsítványt nyújtókkal, azért, hogy az információ megbízhatóbb legyen. Itt is megbízhatóbb információ kell a tagállamoktól. Azt hiszem, ez olyan elem, amely kitűnik a jelentésből. Egészen világosan kérjük a bizottságot, hogy lépjen tovább az eredményességi jelentés területén van-e megtakarítás, és mennyire hatékony az akció. Ez megbízható információ kell. Azon múlik tehát részben, hogy a tagállamok ezt megadják-e a e, hiba gyakoriság a kohézióban magas. Igen, hallottam ezt a kérdést, de a kohéziós területet, a kohéziós alapokkal ne keverjük össze regionális politika, energia, az kohéziós alapra tartozik, az energia és a közlekedés is ebbe tartozik de amikor a kohézióról beszélünk, akkor nem a kohéziós alapról beszélünk, hanem ö, több ö, területről. 27-ekről, többek között a kohéziós alapról. Itt ugyanazok a problémák, vagy hasonlók a problémák, mint más területem. Először is van egy késés az előző időszakhoz képest fontos változás, hogy a bizottság tanúsítja ö, a ö, tevékenységet. Azt látjuk, hogy összességében hét ö, egész öt pontos, a 7,5 százalékos az eltérés. Ez azt jelenti, hogy a kifizetésekben kis is tapasztalható. Úgy gondolom, hogy most a tagállamok nagyobb volumenben kérnek megtérítést, és ez cash flow problémákat okoz a bizottságnak. De ne keverjük össze az elszámolás megbízhatóságát a költségvetési tervezéssel. A költségvetési tervezés az egy dolog. A tagállamok tervezése nem ugyanaz januárban és áprilisban, de a megbízhatóság változatlan kell legyen. Sok módosító költségvetés születik, hát tudják, hogy ez hogyan zajlik. Tehát a két dolgot nem szabad összekeverni. És itt átadom a szót, elnök úr, azt hiszem túl sokat beszéltem. Tudom, hogy sok kérdésre nem válaszoltam, de készen állok a képviselők összes kérdését írásban megválaszolni. Köszönöm. Ja, vielen Dank, äh, Herr. Köszönöm szépen, Caldeira elnök úr. Tudom, hogy néhány percen belül el kell távozni a ülésünkről, ezért egy gondolathoz kapcsolódnék, amelyet ön hangoztatott, azaz, hogy a számvevőszék hosszú évek óta utal arra, hogy szükséges a költségvetési rendeletet arra vonatkozóan változtatni, módosítani, hogy az eljárások egyszerűsödjenek, és így a bizottság, illetve a tagállamokbeli végrehajtás tekintetében világosabb célokat tudunk adni. Johann Wolfgang von goethe szólva, a Faustban található ez az idézet, hogy az egyszerűségre törekszik az ember, és azt hiszem, hogy ilyen módon esetleg a hibarány csökkenthetnénk, de talán ez a gondolat ez téves, mert az kell, hogy legyen a törekvésünk, hogy tanuljunk a dolgokból, és figyelemre méltó az, hogy évek óta találhatóak ilyen tény megelepítások az önök jelentéseiben a hibákra vonatkozóan. Nos, a hibák elkövetése hozzátartozik az emberi természethez, ez ezt mindannyian tudjuk, de hogyha az a benyomásunk, hogy egyes hibák ismétlődnek, vagy egyes területeken nincsen jelentős előrelépés e tekintetben, akkor azt hiszem, hogy a politikai felelősöknek igenis rá kell mutatniuk ezekre a kérdé- kényes kérdésekre, a parlament ö, számára a szemvőszék jelentése fontos eszköz, hiszen nem tudunk közvetlenül betekinteni az igazgatásba, Éppen ezért a szemvevőszék jelentése eszköz, fontos eszköz a bizottság számára is, a belső audit jelentések, ez nyilván egy másik szempontot jelenít meg, és Kajdeira úr rámutatott a szúrópróbák módszerére, illetve problematikájára. Ott egyes dolgok napvilágra kerülnek, mások nem. Éppen ezért fontos hogy figyelemmel legyünk a módszertanra. Ugyanakkor rámutatnék arra, hogy számunkra a számvevőszéki jelentései, külön jelentései és az éves jelentés egyaránt fontos eszközt jelentenek munkánk számára. nagyon fontosak önök az európai adófizetők szempontjából is, és nagyon sok kérdés, amikre ön most nem tudott választ adni, a most kezdődő mentesítési eljárás folyamán valószínűleg az illetékes biztosok meghallgatása kapcsán újra felmerül majd a szakbizottsági üléseken. Kaldeira elnök úr szeretné megragadni az alkalmat, hogy önnek személyesen, de a szemvőszék teljes csapatának, testületének köszönetet mondjak az együttműködésért. Köszönöm szépen! Ja, wir verstehen, dass Herr Caldera Nos, megértjük, hogy Caldeira úrnak most más kötelezettségei vannak. Semeta biztos urat szeretném most szóhoz juttatni, és kérem, hogy nem csupán az egyes illetékességi körökre vonatkozóan válaszoljon, hanem a teljes bizottságot illetően milyen észrevételei vannak tehát a bizottságnak a számvevőszék észrevételei kapcsán. Kérem, hogy közölje ezzel kapcsolatos álláspontját tessék. Uh, Köszönöm szépen, elnök úr, és megpróbálok uh, röviden uh, fogalmazni, és így válaszolni a kérdésekre. Nem sok közvetlen kérdést intéztek az Európai Bizottsághoz, inkább általános észrevételek hangzottak el azzal kapcsolatban, hogy hogyan kell értékelni azt a hiba szintet, amire 2011-ben jutottunk. Csak megismételhetem, hogy a 3,9%-os hiba arány véleményem szerint jó eredmény, amit el sikerült érnünk. Különösen, hogyha figyelembe vesszük, hogy az összes program már futott, illetve egyre inkább felgyorsult. Láthattuk, hogy 3,3% volt a korábbi adat, amikor még előfinanszírozás, fizetés volt, prepayment. Nyilvánvaló, hogy 2011-ben már magasabb volt a kockázat. Az összes program esetében közbülső, illetve végkifizetésekre került sor, hogyha 4% alatt sikerül tartani a arányt, akkor figyelembe kell itt azt is venni, hogy a számvevőszék módszertana is változott, ez 0,1%-kal növelte a arány végső számát, és vegyük azt is figyelembe, hogy minden egyes jobbítást nehezebb elérni ma, mint évekkel ezelőtt, amikor még 6,9, illetve 73 százalékos szintről indultunk. Értenünk kell, hogy közelítünk a határához a lehetséges előrelépésnek. Egy másik dolog pedig az a kapcsolatos, hogy milyen kiigazítások és visszafizettetések történtek. Figyelembe kell venni, hogy a bizottságnak az irányítási és ellenőrzési rendszerei több éves folyamatokat bonyolítanak le, a szembevőszék pedig egy évre koncentrál csak. A 1,5%-os kiigazítás 2011-ben nagyon jelentős összeget eredményezett. Én egyetértek Kaldéra elnök úrra, úrral, hogy persze ezek a kiigazítások, korrekciók nem mindig a 2011-es évre vonatkoztak, ugyanakkor nagyon jelentős tény ez, hiszen amikor a végére érünk a több éves pénzügyi időszaknak, akkor mindezek a korrekciók, kiigazítások figyelembe vétetnek majd a teljes reziduális arányt, hiba szintet tekintve, tehát összességében kell tekintenünk ezeket is figyelembe kell vennünk azt a jelentős javulást is, ami a kohéziós területen történt, 7,7-ről 5,1%-ra csökkentünk, illetve a kiadás eszközlésének sebessége növekedett a szociális alapoknál, már közelítünk ahhoz a hibaszinthez, ami a gyakorlati megvalósíthatóság küszöbét jelenti. Egy nagyon fontos megállapítás az is, hogy a hiba kockázat elemzés első ízben került elvégzése a főigazgatóságok által, és az ő hát értékelésük nagyon nagyban egybevág a számbevőszéki értékeléssel. Ez azt jelenti, hogy az éves tevékenységi jelentések előkészítése sokat javult egyetértek az összes fenntartással, illetve az olyan területek, ahol növekedett a hibarány, például a vidékfejlesztés területe, vagy a kutatás fejlesztés területe, mindezeken a területeken fenntartásai voltak a mi főigazgatásunknak is, és ö, a főigazgatóság ilyenkor akciótervet is készít arra vonatkozóan, hogy hogyan fogja a problémákat orvosolni a biztos kollégáim, akik eljönnek majd önökkel egyeztetni a mezőgazdaságról, a kohéziós alapokról, a kutatásfejlesztésről, részletesen ismertetik majd ezeket az akcióterveket, amelyeket most a főigazgatók fogadnak el. Aztán, ami a mi éberségünket odafigyelésünket illeti a kifizetések felfüggesztése terén, főbeszakítása terén. Nos, igenis éberek vagyunk, és ez egy nagyon komoly eszközé nőtte ki magát, amikor a tagállami rendszerekben bármilyen problémát tapasztalunk, akkor rögtön felfüggesztjük a kifizetéseket. 91 ilyenre került sor, 2,6 milliárd euró értékben 2011-ben, kifizetési felfüggesztés kapcsán. Az idén már is 89 félbeszakításnál, illetve négy felfüggesztésnél járunk, és 3 milliárdos az összeg. A jelenlegi pénzben mindezek meghozzák az eredményüket. Mindez a jövőben mutat persze, és egyetérte Geyer úrral, hogy jobban oda kell figyelni a tagállami szintre. Úgy gondolom, hogy nagyon fontos, hogy mi társjogalkotóként ö, olyan rendeletben állapodjunk meg, ami jelentős előrelépést eredményezhet majd. Mulder úr rákérdezett a pénzügyi rendelet hozadékára, úgy gondolom, hogy nagyon jelentős hozadékai voltak, éves irányítási nyilatkozatok születnek, önkéntes politikai nyilatkozatok, az ellenőrzések költségét is elemezzük, illetve a hibákat ezen a területen. Úgy gondolom, hogy a pénzügyi rendelet, az új pénzügyi rendelet nagy javulást eredményezett, de ez még nem elegendő. Nagyon fontos, hogy a pénzügyi rendelet rendelkezései a szektorális szabályozásban is megjelenjenek a kohézió területén természetesen nagyon sok mindennel kell számolni, például a feltételez kötöttséggel, ugye az új ö, időszakban ez már ö, szerepel a bizottsági javaslatokban, de nagyon sokan ö, vitatják ö, a jogalkotók, társjogalkotók részéről, a netto kiigazítások, korrekciók témáját is említeném, például, hogyha a szemvevőszék vagy mi hibákat találunk a tagállami kiadásokban, akkor netto csökkentést is alkalmazhatunk, ami a jelenlegi ciklusban még nem lehetséges de a tagállamok nagyon keményen kritizálják ezt a javaslatot. Nagyon fontos, hogy az Európai Parlament továbbra is kitartson a javaslatok elfogadtatása mellett, amelyeket a bizottság javasolt. Szóval összegzésképpen szeretnék köszönetet mondani az egész vitáért, amit ma itt tarthattunk, és mint azt megszokhatták, az Európai Bizottság minden információt meg fog adni a mentesítési eljárás gördülékeny lebonyolítása érdekében, és kollégáimmal együtt rendelkezésükre fogunk állni, el fogunk jönni, hogy az egyes fejezetek részleteit megbeszéljük, illetve az általános DAS-ról is vitát folytathassunk ebben a szakbizottságban. Köszönöm szépen! Köszönöm szépen, Semeta biztos úr! Most pedig megadom a szót Gájer úrnak, hogy előadóként lezárja a vitát. Köszönöm, elnök úr! Nem sok hozzáfűzni valóm van. Köszönetet mondok a szemvevőszéknek. A szemvevőszék tagjai mm, egy részének el kellett minket hagynia, hiszen Kaldeira úr most sajtótájékoztatót tart az éves beszámoló közététele kapcsán. Köszönetet mondok tehát a szemvevőszéknek és tagjainak a kiváló munkáért. Sok ötletet kínál ez további munkánkhoz, erőfeszítéseinkhez az EU kiadások jobb költségvetés ellenőrzése céljából. Köszönetet mondok Semet a biztos úrnak is fejtegetéseiért. Még bizonyosan visszatérünk majd ezekre más és más összetételben, és a bizottság több tagja, akik nagy felelősséggel viseltetnek az EU költségvetés nagy szeleteiért, el fognak látogatni hozzánk, és a számvevőszék egyesüket illető kijelentéseit meg fogják hallgatni, és ezen, ezzel kapcsolatos kérdéseinkre választ adnak. Köszönetet mondok a kollégáknak is a hozzájárulásukért, és a mentesítéssel kapcsolatos intenzív munkáért. Elnök, köszönöm szépen, ezzel a vita végére jutottunk, ami a számövőszék éves jelentését illeti. Mindenkinek köszönetet mondok és ezzel az éves mentesítési eljárás megkezdődött. Köszönöm szépen Semet a biztos úr állásfoglalását itt körünkben. Bizonyosan sürgős vitára van szükség számos pontot illetően, és már most ösztönöznék mindenkit, hogy ne vegyék félvárról a szemvevőszék kijelentéseit. A az ajánlások remélhetőleg majd tettekbe, gyakorlatba fognak átfordulni. Köszönöm, és találkozunk a következő alkalommal. We have a change in the, in the agenda because uh, the report of the point uh, eight of the agenda, would uh, be if we have. afternoon. Yeah, liebe Kolleginnen und Kollegen, dear colleagues, uh, I suggest that we... Kedves kollégák, javaslom, hogy folytassuk az ülést. Folytathatjuk az ülést? Okay. Yes, he's there. Ja, liebe Kolleginnen und Kollegen, ich... Tisztelt kollégák, javaslom, hogy haladjunk előre a napirenden Kedves kollégák, azt javaslom, hogy folytassuk az ülést. A vitát, ami nem ide tartozik, a termen kívül folytassák. Kérem, hogy ha beszélgetni kívánnak, akkor hagyják el a termet, hogy tovább tudjunk a munkára koncentrálni. liebe Kollegen und Kollegen. Tisztelt kollégák, szeretném folytatni az ülést. Kérem tehát, hogy a magánjellegű megbeszéléseket a termen kívül folytassák. A következő a 6 per 2012-es számú számvevőszéki különjelentés. Itt a ciprusi török közösségnek nyújtott uniós támogatásról van szó. A jelentéstevő Kálfin úr. Kálfin kolléga, kérem tartsa meg bevezető beszámolóját ezzel a témával kapcsolatban, önné a szó. Thank you very much, uh, Mr. President. Köszönöm, elnök úr. Ez a jelentés a szemvezőszéktől származik, és az EU támogatásokra jellemző ö, megállapításokat tartalmaz a ciprusi török közösséggel kapcsolatban. A ö, tanácsi rendeletre hivatkozik, amelyet 2006-ban fogadtak el. Kb. 300, kicsit kevesebb, mint 300 millió euró támogatás jelentett, ez különböző projektekben a ö, célja a számveszéki jelentésnek az volt, hogy felmérje, mennyire hatékony a pénzügyi támogatás a ciprusi török közösségnek. Azt hiszem, hogy a számvevőszék nagyon részletesen tanulmányozta ezt a kérdést. A legelején el kell mondjuk, hogy a ciprus török közösség támogatásának kérdése nem csak közvetés ellenőrzési pénzügyi kérdéseket, minőségi kérdéseket vet fel, hanem ez olyan kérdés, ami ö, érzékeny politikai tényekhez, nyelvhez, érzékenységekhez kapcsolódik. Látjuk, hogy a szemvőszék is pontos értékelést ad. Olyan kérdésekkel is foglalkozik, amelyek nem tisztán pénzügyi kérdések. Látjuk a nyelvezetében nagyon nehéz más uniós programokkal párhuzamba hoz. Ez egy egészen egyedi program, hogy ki a partner, mik a feltételek, hogy fenntartható-e a program, illetve hát Cipruson milyen fejlemények vannak. 2006-ban fogadták el ezt a rendeletet. Ez egy nagyon időszakos rendelet amely a ciprusi újraegyesítést szolgálja. Ez volt a célja az akciónak. Az emlőszéki jelentés, amelyet magunk előtt látunk, egy fair elemzése a helyzetnek hasonló programokhoz képest hibák találhatók ebben a programban. Mitől más ez a program, mint a többi? A politikai helyzet miatt néha nagyon nehéz párhuzamot vonni, összehasonlítani más programokkal és más intézkedésekkel nem sokkal ezelőtt felmerült a kérdés, az EU egy eh, egysége, az Európai Bizottság egy egysége újabban figyelemmel kísérjenek a programnak a végrehajtását. És e, kapcsolatot tart a ciprusi Európai Bizottsági képviselettel. Felmerül az európai intézmények szabályrendszerének egy kérdése. Nem lehet bármilyen mechanizmust felhasználni, és egyes területek nem a ciprusi kormány ellenőrzés alatt vannak. Ez a program végrehajtását nagyon nehézé teszi, és nagyon nehéz az értékelése a végrehajtásnak. A számvevőszék konklúzióit fogjuk hallani. Szeretném felhívni a figyelmet arra, hogy ez egy nagyon különleges eset, nehéz összehasonlítani más EU programmal a világ egy más részén. Bizonyos szempontból párhuzam fedezhető fel a palesztin területek a palesztin képviselet kérdésével, de hát közvetlen párhuzamot létező programmal egyszerűen nem lehet vonni ettől óva is intenék. Tehát fogalmazzuk meg világosan, hogy ez nem egy tökéletes eset. És ha vannak hibák, azok nem oldhatók meg egyszerű intézkedésekkel, mint ahol, ahogy máshol esetleg megoldható a szemvőszék és a bizottság képviselőit köszönet és elismerés illeti a munkáért. Hát a legtöbbet hozták ki 2006 óta ebből. Köszönöm. Yeah, thank you very much. Igen, köszönöm szépen, Kalfin úr. Van-e más kollega, aki szeretne hozzászólni ehhez a témához? Nincsen? Akkor csak tájékoztatnám önöket, hogy a módosítók benyújtásának határideje november 12-e déli 12 óra. Igen, természetesen szeretném megadni a szót a szemvevőszéknek, a szemvevőszék képviseletében. Vasztrakis úr van, tessék, öné a szó. Köszönöm szépen, elnök úr! Bevezetőként nagyon keveset mondanék, annyit mondanék, hogy a hatos számú külön jelentése 2012-ben a számbevőszék nagyon hasznosan összefoglalásra került, és megvan ez az önök dossziéjában a szemövőszék azt vizsgálta, hogy hogyan mennyire hatékonyan kezelte a bizottság az észak-ciprusi török közösség támogatását a szemvevőszék nem próbálta azt felmérni, hogy az egész program elérte-e azt a célját, hogy egységesüljön Ciprus. Azzal sem foglalkoztunk, hogy milyen körűbb kérdések befolyásolhatják a sziget jövőjét, sorsát. A mi konklúziónk pozitív volt. A program pénzügyi irányításában a bizottság sikeres volt, hatékonyan működött, ráadásul nehéz körülmények között kellett működnie a pénz, a pénzt a program célkitűzéseinek megfelelően költötték el, és pozitív eredmények születtek. Nem ennyire pozitív következetéseket is le kellett vonnunk. A sótalan, vízsótalanítási projekt, az egyik legnagyobb projekt kudarcot vallott, és egyes projektek nem minősülnek fenntarthatónak, amennyiben az EU támogatása megszűnne egy sor ajánlást is tettünk a különböző ö, forgatókönyveknek megfelelően, amelyek mentén a sziget jövője alakulhat. A jelentés ezt is tartalmazza. Hm, szeretném felhívni a figyelmüket a ö, felülvizsgált jelentés tervezetre. Mindenek előtt gratulálnék az előadójuknak, hogy ilyen hatékonyan felhasználták a szembevőszéki hatos különjelentést, hiszen ez a hatos különjelentés megfelelően helyet kapott az önök dokumentumában. Három ponttal foglalkozik még az önök szakbizottsága mérehatóbban, mint a mi, jelentőség, mint a mi jelentésünk. Mindenek előtt a 11-es bekezdése az önök szövegében azt tartalmazza, hogy nagyon fontos lenne pontosítani, hogy pontosan ki is számít török-ciprusinak az I bekezdésben is van egy hasonló mondat. Ugye a szembevőszék politikai megfontolásokkal nem foglalkozhat. De a szembevőszék külön jelentése, aminek alapján az önök jelentéstervezete készült, a 2006 389-es program végrehajtásával foglalkozott, és ebben nem szerepel ez a kérdéskör. Ráadásul egyéneknek, magánszemélyeknek, diákoknak való kifizetés történt egyes esetekben, más pénzeket viszont infrastruktúrára, közösségi értesítményekre fordítottak. Másik bekezdésből az tűnik ki, hogy a jövőben a nagy projektek nem élveznének prioritást a másfajta támogatáshoz képest. Na most az ilyen prioritásokról a szembevőszék nem dönthet, ezekkel nem foglalkozhat, de azért rámutatnék, hogy a 2012 évi hatos külön jelentésben semmi nem utal arra, hogy az ilyen nagyszabású létesítmények, projektek nem megfelelően kerültek volna kezelésre, vagy azok nem lennének megfelelőek. Mint említettem, a vízsótalanítási projekt kudarcot vallott azonban, ami a 40-es bekezdésben, 40-es pontban szerepel a különjelentésben. jelentésben. A 31-es bekezdés elnök úr azt ajánlja, hogy az EU támogatásnak az újraegyesítést kellene támogatni, és nem pedig megakadályozni azt. Most nyilván ezzel senki nem vitatkozik, aki a józanész alapján érvel, de a számvevőszék külön jelentésében semmi nem utal arra, hogy a jelenlegi támogatási forma akadályozná az újraegyesítést, úgyhogy ez egy nagyon szerencsétlen megfogalmazás. A számvevőszék persze nem is vizsgálta azt, hogy ez a fajta támogatás, illetve kiadási módszert szolgálja-e a sziget újraegyesítését, vagy sem. Köszönöm szépen elnök úr a figyelmüket, és nagyon szívesen állok a rendelkezésükre a jövőben is. Köszönöm szépen. Köszönöm szépen, Rostok úr egyértelmű beszámolóját a szembevőszék világos álláspontjáról. Szeretném jelezni, hogy Jusz Korte, a bővítési főigazgatóság helyettes vezetője szeretne most szólni. Köszönöm szépen elnök úr, és szeretnék köszönetet mondani Kalfin úrnak, az előadónak is, ezért a jelentéstervezetét Végül pedig Borszak úrnak és az emberőszéknek is szeretnék köszönetet mondani, hiszen nagyon jó munkát végeztek e, rendelet kapcsán. Nyilvánvalóan megérthette mindenki, hogy különösen nehéz volt végrehajtani ezt a rendeletet a bizottság részéről. Semmilyen korábbi kategóriába nem illet bele, és nagyon bonyolult jogi és politikai körülmények között kellett a programot lebonyolítani, és hát nagyon üdvözlöm, hogy a szembevőszék is elismeri az erőfeszítésünket. Bízom benne, hogy az Európai Parlament is az állásfoglalásában mm, üdvözli majd a számbevőszék által is elismert nehézségeket, amelyek beütköztünk ugye ott a megvalósításkor. három pontban összefoglalható a nehézség. Ugye nyilvánvaló, hogy a rendeletnek alapvető célja a sziget újraegyesítéséhez való hozzájárulás, ugyanakkor ugye a ciprusi állampolgárok, EU állampolgárok is, ugyanakkor a nehézségek kell is foglalkoznunk kell, amelyekről a szembevőszék is szólt hár, mindenek előtt kacsosítottuk a megbízási szerződések megkötésének az eljárását a Brüsszel és az ottani hivatal között, illetve a bizottság képviselete és a nikoziai hivatalok közötti együttműködést is javítottuk, és azt várjuk, hogy sikerül majd a időszakos munkatársak, határozott időre felvett munkatársak szerződésének időtartamát is meghosszabbítani, hogy nagyobb hatással lehessenek a munkatársak a terepen. Szakmai, technikai kérdésekre is reagálnék nagyon röviden, elnök úr. A sótalanítási projekt volt valóban a legnagyobb projekt, amit finanszíroztunk, és ez sajnos csődbe ment. A szemvőszéki jelentésben pontosan olvasható, hogy miért, és ezzel mi teljesen egyetértünk. A projekt akkora volt, mint az egész éves keret, 28 millió euró, amit a szigetre költünk. Hát ez egy nagyon szomorú tény, nagyon nagy visszaesést jelent és nyilván alternatívákat keresünk most a víz szektor, az ivóvíz szektor támogatására, ami kulcsfontosságú a sziget szempontjából. Ezt a projektet viszont nem tudjuk megmenteni. A másik kérdéskör a mi fellépésünk fenntarthatóságával kapcsolatos a szemvevőszékenyet, és 60-as pontjában szerepel ez, és ez egy valós probléma, amit próbálunk nagyon komolyan kezelni a ciprusi partnerekkel együtt. Nekik nagyon komoly tennivalójuk van jogi és adminisztratív szempontból, mm, annak érdekében, hogy továbbra is együtt tudjunk dolgozni. A számvevőszék a támogatás tervezhetősége kiszámíthatósága szempontjából is nehézségeket tárt fel. Ugye nagyon hamarosan lezárulnak a kifizetések, de a rendelet nem veszti hatáját. Tehát elfogy a pénz, de az Európai Bizottságnak minden évben újra meg kell próbálni a pénzt szerezni a költségvetési hatóságoktól, hatóságtól, a tartalékok és marzsok Persze ez nagyon megnehezíti a kiszámíthatóságot, a tervezhetőséget a bizottság számára, hiszen évről évre ki vagyunk szolgáltatva a költségvetési hatóságnak. A számbevőszék nagyon egyértelműen feltárja ezt a problémát, és a több éves pénzügyi keret vonatkozásában úgy gondolom, hogy érdemes lenne elgondolkodni arról, hogy hogyan lehetne változtatni ezen, hogy tervezhetőbb legyen a program én nem szeretném azt a benyomást kelteni, hogy időtlen időkig el akarjuk húzni ezt a programot. Az a jó, hogyha ez a program most lezárul, és az egész elszámolás megtörténik. Mm, köszönöm Bosztok úr véleményét, köszönöm szépen a parlament munkáját és kérem, hogy most ugye a rendeletről folytassunk vitát hiszen mi a konkrét rendelet megvalósítási körében nem tudunk azokkal foglalkozni. Nyilván az egész sziget újraegyesítése kulcsfontosságú, de nem tudjuk mi ezt ennek a konkrét támogatási rendeletnek a keretében megoldani. A 30-es és a 31-es bekezdésekre is vonatkozik ez az észrevételem. Köszönöm elnök, köszönöm szépen, most pedig Zárójelbe téve, hadd kérdezzem meg a szakbizottságtól, azt kérte valaki, hogy Bart Stas kéri, hogy a következő jelentés kerüljön a következő napi rend elejére, hogy változtassuk meg a sorrendet, ha ezzel egyetértenek, de most ezzel a rendelettel kapcsolatban kérje valaki a szót, úgy látom, hogy nem, akkor visszaadnám az záró megjegyzésekre az előadónak a szót. Köszönöm szépen, köszönöm elnök úr, szeretnék köszönetet mondani Bosztok úrnak is, meg a bizottság főigazgató is az ismertetőjükért. Tényleg úgy gondolom, hogy ebben a témában valóban két fontos alapelvre kell összpontosítanunk. Először is a görög nyelv problémája. Akármilyen megállapodás történt a tanácsban, a parlamentben, a megállapodásokhoz ragaszkodni kell. Ez az egyik fontos dolog. A másik kérdés, a kollégák most említették, a az európai számvevőszékentésének tárgyköréhez kell ragaszkodnunk, és nem szabad behoznunk újabb témákat ebbe a vitába, hiszen sok mindent be lehetne mindenképpen azt támogatom, hogy a jelentés végleges formába öntésekor ezeket az alapelveket kövessük. Bosztok úr észrevételeivel kapcsolatban a török-ciprusi közösség, vagy ciprusi török közösség méretét, létszámát illetően lehet erről beszélni, persze vitát folytatni, de az európai alapok a török közösségnek szólnak. Lehet itt némi relevanciája annak, hogy mekkora ez a közösség, ami a nagyszabású projekteket illeti már említettük, hogy a legnagyobb szabású projekt sajnos csődbe ment, nem valósult meg. Nem az Európai Bizottság hibájából, hanem azért, mert politikai nehézségek álltak elő én azt kell, hogy mondjam, hogy a bizottságnak még ezt sikerült is orvosolni, de aztán eh, az építési vállalkozónak először eh, a hadsereg nem engedélyezte, aztán az építési vállalkozó által eh, a szembevőszéki jelentésben is szerepel, hogy van egy mm, tulajdonjogi eh, vita 70%-a a földterületnek görög, ciprusiak tulajdonában van. Az Európai Unió kötelezettségvállalásáról van szó, és eh, jogi problémákról, Ciprust ugye egy egységes államnak tekintjük, ahol azonban a kormánynak nem mindenhol van megnyilvánulási lehetősége. Tehát bármilyen nagyszabású projektet próbálunk megvalósítani, az arra kockázatok, veszélyek leselkednek. Ezért Gratulálok ez a programhoz nagyon hatékony volt, a civil társadalom, a szabad mozgás, az eltűnt személyek, a történelmi emlékhelyek szempontjából, egyes befektetések, beruházások szempontjából is, tehát nagyon sok sikert értek el vele, és mindenképpen fejet hajtok a bizottság előtt ebből a szempontból. Viszont a ciprusi probléma magját képező aspektusok miatt bármilyen nagy szabású projektet szeretnénk megvalósítani, az akadályokba ütközhet a jövőben. Minden esetre az Európai Unió részéről a támogatás és segítségnyújtás hatékony volt és eredménnyel járt. Egyetértek azzal, amit Bosztok úr mondott. Én nem gondolnám, hogy a számvevőszék bármilyen jelentése azt mondaná, hogy akadályozta az újraegyesítést ez a folyamat. Mindenképpen emlékeztetnék azonban arra, hogy az újraegyesítés a végső cél, és ezt kell mindennek szolgálnia. A szembevőszéknek fontos ajánlása, amivel most a bizottság is foglalkozik, tehát a segítségnyújtási rendelet alapján rövid távon lehet a török-ciprusiaknak segítséget nyújtani a számvevőszék különböző újraegyesítési forgatókönyveket vesz figyelembe. Nem hiszem, hogy erről most itt érdemes lenne vitát folytatni az a feltételezéssel élünk, hogy minél hamarabb meg kell oldani a problémát. Igaz, hogy 28 éve már létezik, de nem hiszem, hogy hasznos lenne, hogyha most itt a újraegyesítésre különböző forgatókönyveket vázolnánk fel. Szóval azzal a feltételezéssel dolgozunk tovább, hogy az újraegyesítés megvalósulhat, tehát ennek a programnak neutrálisnak kell lennie, és elő kell mozdítania az újraegyesítést hosszú távon. Úgyhogy ilyen szempontból látom, hogy a bizottság számára nehéz, hosszú távú, fenntartató programokat kialakítani a megfelelő administratív képességekkel. Ugyanakkor de facto el kell ismernünk, hogy létjogosultsága van az ilyen támogatásnak a számvevőszéki külön jelentésben is szerepel, és én is ezt ajánlom, hogy ezt a rövid távú rendeletet igenis alkalmazzuk, de hosszú távon talán jó lenne, hogyha egy kapcsolódás létrejön a több éves pénzügyi időszakkal, ez elfogadható, ugyanakkor úgy gondolom, hogy nem szabad kizárni az ilyen rövid távú programok létjogosultságát, eh, hiszen a, a sziget újraegyesítése nem tudjuk, hogy hosszú távon, vagy nagyon hosszú távon, vagy középtávon e, valósulhat eh, meg. Úgyhogy a megfogalmazásnál ezt a két elvet kövessük, görög nyelv, illetve a számvevőszéki jelentés célja, ne vonjunk be újabb témákat. Köszönöm. Kálfi. Köszönöm szépen, Kálfin úr. Most az a panasz érkezett, hogy nem láttam egy kollégát, hát még meg kell szoknunk ezt a termet. Szonik úr akart szóra jelentkezni. Kérem azokat a kollégákat, akik Ciprus témája kapcsán hozzá kívánnak szólni, jelentkezzenek. Szonik urat nem láttam sajnos, úgy néz ki, hogy nincsenek többen. Szonik úr kap szót, és aztán, ha még szükséges, Kárfin úr újfent. Tessék, Szonik úr. Köszönöm. Köszönöm szépen, nagy érdeklődéssel hallgattam a számvevőszék jelentésének bemutatását és az értékelést is, amelyet az előadó adott. Arra következtetek, hogy most a tartóságra van szükségünk olyan pénzügyi eszközre, amely életképes és tartós. Most, amikor új pénzügyi szabályról tárgyalunk, ezzel kell foglalkoznunk. Nehéz elképzelni jobb tervet, mint a tengervíz sótalanítási üzemet. Sajnos ez eddig nem sikerült, nem tudtuk megvalósítani. A kérdés az, hogy helyese a politikai szint ehhez a projekthez. Talán jobb lenne, hogyha az ilyen projektet a Törökországgal való tárgyalások során Bározó úr vetné fel Kár, hogy ilyen fontos projekt politikai jogból nem valósul meg. Köszönöm. Ja, vielen Dank. Köszönöm szépen, Sonic úr. Korta úr talán hozzá kíván még szólni. Mr. Chairman, um... Igen, köszönöm szépen, elnök úr. Valóban kérdés volt a ö, szótlanítása ö, török hadsereggel a program első felében és itt késlekedés történt. A, végül is megoldott a kérdés, a török hadsereg engedte a munka folytatását. A szerződött fél a ciprusi köztársaságból végül úgy döntött, hogy őt nem érdekli és így végül a projekt zátonyra futott. A tők török, kérdé, török hadsereggel való kérdés azonban sikerült megoldani. Oké, okay. Félek. Köszönöm szépen. Kálfin úr lemond a további hozzászólásáról. Ezzel a jelentés végéhez értünk. Van még lehetőség módosítókat beadni, mégpedig november 12-12 óráig. December 6-án szavazunk erről a jelentésről az eddigi tervek szerint. Most pedig áttérek a következő napi rendi pontra. Egyetértenek, hogy Stáz úr jelentését vegyük most előre? Van-e kifogás ezzel kapcsolatban? Csak akkor vehetem előre, hogyha jelen van a jelentéstevő. Itt a 13 per 2011-es külön jelentésről van szó és arról a kérdésről, hogy a VAM eljárás kontrollja, illetve a hiacsás összefüggései kerülnek majd terítékre. Martin Zwicker a felelős ezért a szemvevőszék illetékes tagja ő. Először önöknek adom meg a szót, illetve a cikkel úrnak, hogyha hozzá kíván szólni, illetve saját nézőpontjából a lényeges pontokat talán össze tudná foglalni, tessék. Thank you, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr, tisztelt képviselők, hölgyeim és úraim, hadd mondjam, be, me, hadd mondjam el a külön jelentés fő eredményei, konklúzióit. Rögtön a válasz a címerfelelő kérdésre nem. Nem előzi meg, nem deríti fel a héja csalást, a vámeljárás. Ő szeretnék kitérni arra, hogy mik a legújabb fejlemények, ezeket érdemes megvitatni. A 42-es eljárással kapcsolatban el kell mondani, hogy mire használják a héja mentességre, amikor az EU-ból behoznak egy tagállamba árut, és egy másik tagállamba átviszik, akkor a köteles. Ez itt két kockázat van. Először is az import, ott marad az importáló tagországban, és nem fizetnek ilyet, illet, hogy el, illetve hogy elfogadják, elfogyasztják az illető cikket anélkül, hogy adó befizetés történne. Ebben a helyzetben a fő célja az auditnak az volt, hogy felmérjük, hogy a bizottság és a tagállamok megfelelő ellenőrzési rendszert állítottak-e fel, és ez a héja csalást megelőzi-e. Ezért egy kontrollmodát állítottunk fel, a Fiscalis 21-es ajánlása alapján teszteltük a kontrollmodellt, és azért általában hét tagország, Belgium, Dánia, Spanyolország, Franciaország, Ausztria, Szlovénia és Svédország. Ez 67 százalékát jelenti az ilyen jellegű importnak. Minden tagállamban, ahol jártunk, 30-35 import esetet vettünk, tehát 129 esetet 2009-ben. Ellenőriztük a gyakorlatot, ellenőriztük a mentesség szabályosságát, és megerősítést kerestünk arra, hogy a ilyet beszámították 21 eh, cél tagállamban, ahova irányult az áru. És erről tudnak az adóhatóságok. Nos, mire jutottunk az audit során először is? A tagállamok esetében azt tapasztaltuk, hogy a tagállamok nem biztosítják mindig eh, a feltételek teljesítését. Másrészt az információ nem jut el a az adóhivatalhoz, hogy befizették a helyet, harmadsorban a hatóságok, ha információt kapnak, akkor sem derítik fel minden esetben a héjacsalást. Extrapoláltuk a az itt kapott eredményeket, megnéztük, hogy 2,2 milliárd euróra rúg a veszteség 2009-ben a kimaradt, az elmaradt bevétel. Ez 29%-a a héjának. Bizottsági szinten azt találtuk, hogy a bizottság ösztönzi a legjobb gyakorlatok cseréjét ebben az eljárásban. a 143-as cikk alapján, de többet kell tenni, mert a szabály kere nem biztosítja, hogy a héja mentesítést az adóhatóság megfelelően kezeli. Nem úgy járnak el az adóság, ahogy ezt kellene tegyék. Nem mindig jött el az információ a cél tagállam adóhivatalába. Ezt a csalók ki is használják, és ezért van ekkora ö, héj, elmaradása a héja befizetésben. Három pontban összegezném az eredményt. Szerintünk a bizottság elsősorban javasolja, hogy a tagállamok az összeszükséges szükséges információt cseréljék ki az import idejéről és az import tervezett országáról így lehet konszolidálni az adatokat. Másrészt létre kell hozni egy kockázatprofilt, és itt a, az ellenőrzéseket jobban lehetne ö, megtervezni közvetlen automatikus információ csere szükséges a kockázatról. Egy korai jelzőrendszert kell felépíteni. Harmadsorra ösztönözni kell a tanácsot, hogy a héja irányelvet úgy módosítsa, hogy az importőr teljes felelősség terjelje azért, hogy elérjen az áru a célországba Örülök, hogy ezt az úr el tudja fogadni az összes ajánlásunkat, és hogy a héja irányelv módosítással is egyetért. Mielőtt befejezném, hadd mondjam még el, hogy írásbeli hozzá tétel is történt ehhez a jelentéshez, mióta tavaly decemberben megjelent. Málta, Lengyelország, Portugál, Szlovénia már hasonló auditon dolgozik, mint ami történt a már többi országban korábban. A véles véleményt adott ki a Piacvédelmi Bizottság, amiben azt mondja, hogy tudomásul veszi az eredményeket, és további vizsgálatot kér. Az ECOFIN jegyezte az ajánlásokat, és rámutatott, hogy intézkedést történt már időközben, a jelentés óta, de arra szönzi a tagállamokat, hogy tovább erősítsék az együttműködést ezen a területen. A kont is elfogadott egy állás, állásfoglalást, a Eurofisk is dolgozik ezen. Sok érdekes fejlemény van tehát. Azt látjuk, hogy eredményre juthatunk. A kérdés úgy hangzott, hogy a vámás kontroll megelőzi vagy felderíti a híjacsalást. Természetesen az audit válasza nemleges. Azonban ajánlásokat fogalmaztunk meg, és ezekkel együtt a 42-es eleködött végzett vámeljárás kontrollja jobban a megelőzés vedétje a héjasalás. Köszönöm szépen a figyelmüket. Ennek. köszönöm szépen Cvikl úr a bevezetőt. A jelentéstevő kapszót köszönöm, elnök úr. Köszönöm, kollégák. Természetesen köszönetet szeretnék mondani a szemvevőszéknek. Remek eszmecserét folytattunk, remek a jelentésük, nagyon gyakorlatias, valóban a fájdalmas pontokra mutat rá, hét konkrét ajánlást fogalmaz meg, valóban remek munkát végeztek, gratulálok hozzá. Az egész kontextust szeretném most felvázolni. Nehéz gazdasági pénzügyi helyzetben vagyunk, nagyon sok országban szorosabbra kell húzni a nadrágszíjat, és tudjuk, hogy a teljes adócsalás 200-250 milliárd euróra van becsülve az EU szintjén. És valószínűleg a héja csalás 100 milliárd euróra számszerűsíthető. Tehát ez egy nagyon komoly, nagyon súlyos dolog. Nos, itt megvizsgálják a rendeletet, és itt már 2,2 milliárdos csalás értékről indulunk ki 2009-ben a hét tagállamban végzett ellenőrzés alapján, és az megmutatja, hogy valami nem működik itt megfelelően. Tehát ezzel szemben fel kell lépnünk, éppen ezért fontos ez a jelentés. Az egyik bekezdésemben, a jelentésemben utalok egy tanulmányra, amelyet az Európai Bizottság finanszírozott. Abban az szerepel, hogy átlagban a különbség a között, ami ö, hiabevétel bevétel nek kellene lennie, illetve ami valójában van. Nos, ez a különbség 12 százalék a déli tagállamokban, amelyek nagy nyomás alatt állnak, ott még nagyobb ez a különbség, Görögországban 30 százalék, Olaszországban pedig 22 százalék. A helyzet tehát komoly, és ezért nyomatékkal hangsúlyozom, hogy üdvözöljük ezt a jelentést. A számvevőszék külön jelentése rámutat a szabályozási keretre is megmutatja, hogy milyen előírásokon kell javítani. Ugyanakkor a szemvevőszék azt is kijelenti, hogy a vám ellenőrzéseket is javítani kell. Hiányosak, ezek rosszul dokumentáltak, és nem megfelelő állapotúak. A héja kivetés évek óta hasonló módon zajlik, azon, ezen azonban változtatni kell. Van egy, volt egy zöld könyv, majd erre született egy follow-up, és jó magam is felvettem ezeket a jelentésembe hosszasan ö, vitáztam, eszmét cseréltem a VEM ügy képviselőivel, illetve a TAXUD képviselőivel, elmondták, hogy sok minden történt már, és nekik is szívesen megadnám a szót. Kérem, mutassák be, hogy konkrétan milyen lépések is történtek, illetve milyen lépésekre számíthatunk a közeljövőben. Továbbra is fent kell tartunk a nyomást, hogy történjen valami. 2013 során mindenképpen follow-upot fogunk végrehajtani, és továbbra is figyelemre már kísérjük ezt az ügyet. A szemvevőszék ajánlásai, fellépései szintén nyomon követendőek. Arra van szükség, hogy európai szinten ezeket végre végrehajtsák. A bizottság képviselőinek be kellene mutatniuk, hogy milyen lehetőségek lennének arra, hogy az Eurofisk jobban működjön. Itt van egyrésztről az együttműködés az egyes tagállamok között. Nem mindenki kapcsolódik ebbe be, ezt tudom, de egyes tagállamok erősebb bevonására lenne szükség. Aktívabban közre kellene működniük, és ezt a problémát sokkal inkább erő, előtérbe kellene állítaniuk. Hét ajánlás van tehát, amelyeket a szemvevőszék fogalmazott meg, ezeket kifejezetten támogatom. Kiegészítőleg még egy bekezdésemben a kereskedők felelősségére is rámutatok az EU-n belüli kereskedelemben. Egyesek nem tesznek bejelentéseket, vagy téves, hamis vám bejelentéseket, vámnyilatkozatokat tesznek, ezt is hangoztatnunk kell. Ez egy fontos javaslat, és remélem, hogy a bizottság gondosan megvizsgálja azt. Talán jó lenne, elnök úr, hogyha a bizottságnak tudna megadni a szót, reagálna a szemvevőszék, illetve az én felvetéseimre. Elnök, köszönöm szépen a jelentéstevőnek, így fogok tenni, és a többi kollégának is van még kérdése a bizottsághoz, kérem, hogy csatlakozzanak az eddig elhangzott kérdésekhez. Gájer kolléga, kommentálni kíván. Van-e még kérdés a bizottság irányában? Nincsen. Ebben az esetben a bizottság képviselőjének eh, adnám meg a szót. Miroslav Cilinski ő a Taxud főigazgatóság részéről. Kérem foglaljon állást ebben az ügyben. Uh, thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr. Azt szeretném mindenek előtt mondani, hogy gondosan megvizsgáltuk a jelentést, elfogadjuk az ajánlását, és már a munka egy része elvégzésre is került. Természetesen nem volt nagy öröm azt hallani, hogy van valami, amit már régen meg kellett volna tenni. Minden esetre a munka megindult, nem mindig gyorsan haladnak a dolgok, a jogalkotás, illetve a végrehajtás, az alkalmazás szintjén. Több kollega is elkísért engem, én csak a vám ügyekre koncentrálnék, és aztán a kollégám a héjáról beszélne, illetve a részlegvezetőnk is megszólalna, ha az elnök úr lehetővé teszi. Ami a 42-es vám eljárást illeti, Nos, úgy látjuk, hogy a fő probléma a vám szervek számára az volt, hogy nem volt megfelelő a kommunikáció a vámszervek és az adóhatóságok között, illetve nehezen volt ellenőrizhető, hogy a gyakorlatban hogyan bonyolódik le az eljárás a tagállamokban vámügyek részéről azt mondhatjuk, hogy 2009. decemberében a bizottság a tagállamokkal egy adminisztratív mechanizmust alakított ki az adószámok vámnyilvántartásokban való feltüntetéséről e- rendelkezés értelmében a 42-es ellenőrzés tárgyát képező import alanyát jelentő személyek különleges kódokat alkalmaznak, az import típusa, a cél, állomás már szerepelt, ugye, a különböző dokumentumokban. A mechanizmus lehetővé illetve a 759-es idei bizottsági rendelet tervezetbe is integrálásra került ez a mechanizmus. Miután a szemvevőszéki jelentést megvizsgáltuk, megismételtük azt, ami már szerepelt a szabályozásban, de talán nem volt elég nyilvánvaló, vagy elég érthető, eléggé explicit. Annak érdekében, hogy teljesen tiszta legyen a kép, inkább megismételtük ezt a eh, rendelkezést mert sok szerepelő azt mondta, hogy nem világos a szabályozás. Tehát most már a vámhatóságok számára, vámszervek számára egyértelműek a szabályok, és így a kommunikáció megfelelően zajlik a tagállamokon belül a vámszervek és az adóhatóságok között a rendszert nem tudtuk úgy megváltoztatni, hogy a vámrendszerek és a héja rendszerek integrálásra kerüljenek mi a kommunikációt próbáltuk előmozdítani a tagállamokon belül, és azt próbál, annak próbálunk utána nézni, hogy a héja oldalon megjelennek-e azok az információk, amelyek a vámszervektől származnak a tagállamokban. És úgy tűnik, hogy ez így hatékonyan megvalósulhat. Egy sor kezdeményezés történt a héja oldalon is, úgyhogy ha megengedi az elnök úr, akkor most Tomnak, a kollégámnak adnám át a szót. Igen, tessék! Köszönöm szépen, elnök úr. Talán csak néhány általános észrevételt tennék. Én vagyok a osztályvezető a csalásányi küzemben a héja részlegnél, és a biztosom nagyon nagy figyelmet fordít a csalások megelőzésére, és egy közleményt is készített az adó csalások témájában. Nyilvánvaló, hogy komolyan vesszük a kérdést, és amikor szükséges, akkor jogalkotási javaslattal is előállunk, hogy a tagállamok így tudjanak reagálni. Hangsúlyoznom kell, a bizottság szerepe, jogköre, felelőssége és a tagállamok felelősségi körek között. Ugye a tagállamok felelősek az áfa, a héja beszedéséért, de a, a, az arról igyekszünk meggyőződni, hogy a, az adóhatóságok ö, egymással megfelelően kommunikáljanak. Mindenesetre a felelősségi köröket tisztázni akartam itt a 42-es vámellenőrzés kapcsán azt mondhatom, hogy mi úgy reagáltunk, ahogyan tőlünk kitellett, a 42-es eljárás alapján importált áruknak szerepelniük kell a megfelelő héj a dokumentumokban. Aztán az Eurofisk hálózatra is utalt az önök előadója. Nos, ez egy tagállami tisztviselőkből álló hálózat, kifejezetten a potenciális héja csalások célterületeit veszi górcső alá a 42-es eljárásnál ez különösen releváns. Szeretnék rámutatni, hogy a bizottság hivatalosan nem tagja az Eurofisknek, hiszen, ahogy említésre került, ez egy kormányközi kezdeményezés, logisztikai támogatást nyújtunk csak, ugyanakkor nagyon kritikusak vagyunk a működését tekintve, és mindent meg szeretnénk tenni annak érdekében, hogy a lehető leghatékonyabban működhessen ez a hálózat. De a tagállamok azt mondhatnám, hogy szándékosan kirekesztették az Európai Bizottságot, nem adtak neki érdemi szerepet ebben a hálózatban. Az Eurofisk a 42-es vámeljárással kapcsolatban egy kockázati profilkészítést mindenképpen el fog végezni, és mindenképpen gondoskodni akarnunk arról, hogy ennek legyen is következménye. Nagyon örülnék, hogyha a parlament tudná támogatni az Eurofisk ben való tagállami részvételt, mert az ugye önkéntes, nincs semmilyen kötelezettség, és pillanatnyilag nem minden tagállam vesz részt a 42-es eljárással foglalkozó munkacsoport munkájában. A szemvevőszék említette a mm, jelenlegi polgári felelősségről szóló jogalkotási javaslatot is, és hát nagyon bízunk benne, hogy a soros elnökségek felvállalják majd ezt a témát, eddig nem vállalták fel. Végül pedig azt szeretném elmondani, hogy a lehető leggyakrabban be fogunk számolni a dolgok alakulásáról. A az önök jelentéstervezetében szereplő ajánlások egy része nem reális, nem tudunk hm, havi vagy hat havi rendszerességgel beszámolni, nincs ilyen kapacitásunk tagállami saját erőforrások témájában azonban készítünk rendszeres jelentéseket, és elmondjuk majd, hogy milyen intézkedéseket foganatosítottak a tagállamok, hogy a 42-es eljárást megfelelően zajoljék, különösen arra vonatkozóan, hogy a vízadatbankhoz hozzáférjenek a vámszervek, és az adószámok valódiságát ellenőrizhessék jövőre. A megállapításainkról be fogunk számolni az a kapcsolatban, hogy mekkora előrelépés történt a 42-es eljárással kapcsolatos ajánlások terén. Hát pillanatnyilag ennyit tudok erről mondani. Köszönöm szépen, elnök úr. Yeah, thank you very much. Uh... Igen, köszönöm szépen. Egy kollega jelentkezett hozzászólásra. Gájer úr, Jens, tessék, tiéd a szó. Köszönöm, elnök úr. Még egyszer meg kell állapítanom, hogy milyen nagy jelentősége van ennek a külön jelentésnek, és a jelenlegi politikai kontextusban nagyon fontos ebből a helyes következtetéseket levonni, amelyekről Bárt már említést tett. Itt a mentesítésről szóló vita kapcsán nem emeltem ki eléggé, de nagyon fontos lenne számomra, hogy a mostani helyzetben, amikor is nyílt konfliktus van a bizottság, illetve a parlament részvételével az egyik oldalon, illetve a tagállamok részvételével a másik oldalon, azt állt a kérdés, hogy mennyi pénzt kap az EU ahhoz, hogy elérje a céljait. Arra kellene összpontosítanunk, hogy az EU-t megillető források, és ezek között nagyon fontos a héja, hogy azokat valóban teljes mértékben az EU javára ki lehessen használni. Tehát ez egy fontos politikai ösztönző lenne, amit ki kellene emelnünk, és nyomást kellene gyakorolnunk a tagállamokra amikor a saját források biztosításáról van szó az EU számára, de te, természetesen maguknak, a tagállamoknak a számára is. Nos, ott ilyen esetekben a hanyagság nem megengedhető, és itt Bárt említette a 2,2 milliárdos bevétel kiesést, hát ez nem csekéség. Egy ilyen kijelentéssel valóban politizálhatunk, és felhívom a kollégákat arra, hogy Nézzük meg, hogy a bizottság mentesítési jelentésében szenteljünk egy bekezdést a bevételeknek. A szemvevőszik részéről keveset tudunk ezekről. Meg kellene ugyanis pontosan vizsgálnunk, hogy azok a rendszerek, amelyek léteznek az EU bevételek optimalizálása érdekében, valóban olyan állapotban vannak-e, amelyet mi helyesnek tartanánk. Az, az, az a benyomásom, hogy ezen jelentés után és azon jelentés után, amelyet Bárt készített a VAM ügyekkel kapcsolatban, nagyon sürgősen foglalkoznunk kellene ezzel a kérdéssel. Elnök, vannak-e további hozzászólók? Ezen vitához ebben az időpontban nincsen mindenki. Gressle asszony is egyetértésének ad hangot, és most a jelentéstevőnek adom meg a szót. Ik, ik neem kennis van eh, de reactie van de commissie. Igen, jegyzem a bizottság válaszát azzal a kérdéssel kapcsolatban feltettem a jelentésben. Az irreális kérdéssel gyakorlatilag ide meg fog jelenni a számveszéki jelentése, és a 42 kettes eljárás megkérdőjeleződik. Jó lenne, hogyha ezt megkapná a közvetés ellenőrzési szakbizottság nagy segítség lenne. Nos, mit szeretnék ezzel mondani? Azt, hogy jó lenne a nyomást fenntartani, és hogyha informálnának bennünket. Köszönöm. Ja, dem kann ich nur zu... Ezzel csak együtt tudok érteni, amit most a jelentéstevő mondott, hogy semmi remélhetőleg ebből nem megy veszendőbe. Köszönetet mondok a szemvevőszéknek, illetve a bizottságnak. November 12-ig 12 óráig nyújthatók, illetve nyújtandók be a módosító indítványok, és ezzel ezt a napi rendi pontot le is zárom. Van még egy napi rendi pontunk az ebédszünet előtt, mégpedig a meghatalmazáson alapuló jogi aktusok, és itt a következőket oszthatom meg önökkel. Az Európai Parlament 2012. október 29-én megkapta a különböző nyelvi változatokat, az angol nyelven regulation on the rules of application of the regulation on the financial rules applicable to the general budget of the Union uh, lauten, also die ezt a címet viselő jogszabályra vonatkozóan, tehát itt felhatalmazáson alapuló jogi aktusokról van szó szóval a költségvetési rendelet kapcsán. Ezek a felhatalmazáson alapuló jogi aktusok számos szabályt tartalmaznak, amelyek a költségvetési szabályok alkalmazásával kapcsolatosak, mely szabályokat az Európai Parlament és a Tanács az októberi Strasbourgi plenáris ülésszak alkalmával fogadott el. Például 966-2012 of the European Parliament and of the Council of 25 October 2012 on the financial rules applicable to the general budget of the Union and repealing Council Regulation EC Euratom number 1605 2002 which shall apply as from January 1 2013 also um, es az említett jogszabályok diese delegierten Akte in der heutigen äh, Arról van szó, hogy ezeket a felhatalmazáson alapuló jogi aktusokat uh, nyilvánosságra kell hozni a mostani ülésen és a szerződésre való tekintettel az Európai Parlament, valamint a tanács kifejezhetik aggodalmaikat, kifogásaikat ezen felhatalmazáson alapuló jogi aktusokkal kapcsolatosan. Az erre vonatkozó határidő két hónap után lejár, tehát az óra indul, és hogyha valamennyi hivatalos nyelvi változat rendelkezésre áll ezen felhatalmazási jogi aktusokat illetően, és ez megtörtént 2002. október 29-én, nos attól indul ez a határidő, a Költségvetési Ellenőrzési Szakbizottság, illetve a Költségvetési Szakbizottság az illetékes bizottságok, éppen ezért nekünk kell az, 51, az eljárási szabályzat 51-es cikk értelmében foglalkoznunk ezekkel a szabályokkal felhívom a szakbizottság figyelmét tehát arra, hogy a határidő most már két hónap múlva lejár, meg is adom a szót jelentéstevőnknek, Gressle asszonynak. Koordinátorként Rivellini urat is képviselem, aki jelenleg egy ismeretlen rendeltetési helyű repülőgépen tartózkodik. Remélem, hogy a rendeltetési hely ennek a repülőgépnek Brüsszel lesz. Nos, tehát ez a, ezekről a szabályokról már a bizottsággal a költségvetési rendelet kapcsán több ízben tárgyaltunk. Egy pontra mutatnék rá, és ezért jó lenne, ha a munkacsoporttal, a Fireg munkacsoporttal még egy ülést tudnánk tartani. Itt az átláthatóság kérdését kellene megbeszélnünk, mégpedig a kedvezményezettek közzététele kapcsán. Ezt a 21-es cikk szabályozza, ez előirányozza, hogy az internet oldalon az EU források kedvezményezetjeit fel kell tüntetni. A, a tagállamot kell csak feltüntetni, nem pedig a címet. Ez egy világos visszalépés ahhoz képest, ami jelenleg az állapot. valóban tudnunk kell ezt. A jelenlegi változatban az szerepel, hogy a természetes személyek esetén a NAC 2 régiót kell megadni. Az agrárpolitikában már volt egy ilyen panasz, és azóta nincs közzététel, most megint lesz közzététel, de nem címmel ellátva. az én szomszédom esetében Hans Hieber, Nord-Württemberg régió szerepel. Ez egy nagyon fontos dolog, amivel kapcsolatban a bizottsággal konfliktusba kerültünk, és ez egy súlyos átláthatósági veszteséget jelent számunkra. Ez a legkényesebb pont a többi ponttal együtt tudok élni, de ezt a pontot még vitára bocsájtanám. Tehát a 21-es cikket kérem vizsgálják meg, illetve a költségvetési rendelet 35-ös cikkét. Kérem, hogy közöljék velem, hogy ez így rendben van-e, hogyha nincs rendben, akkor kifogást kell emelnünk, és jó lenne, hogyha a következő két hétben ezt a munkacsoportot össze tudnánk hívni. Elnök, hozzá kívánne ehhez szólni valaki? Nincs ilyen. Köszönöm a fontos figyelmeztetést. Mégis van egy hozzászóló elnézést, nem láttam önt a bizottság részéről. Gressle asszony most hallhatja a bizottság állásfoglalását. Hát, ha már itt vannak, mondjanak valamit, mondja Gressle asszony. Elnök, kérdezem tehát a bizottságot, talán nem értették Gressle asszony hozzászólását, de egy rövid mondatot tudnak mondani a témával kapcsolatban, tessék. Köszönöm szépen, elnök úr. Most tudtam meg, hogy annak, amit amit Gresszasszony helyesen mondott, az az oka, hogy a bíróság nem engedi, hogy a kedvezményezett ö, személye kiderül, hogyha természetes személyről van, fizikai személyről van ö, szó. Ez azt jelenti, hogy így nehezebb azonosítani, hogy mely személy kapott európai pénzt. Úgy gondoljuk, hogy ez megfelel, ez felel meg a bíróság döntésének. Ez azt jelenti, hogy félő, hogy a bíróság azt mondja, hogy nem tartjuk be az elveket, amelyekről intézkedett. De jó ötlet, hogy legyen egy vita erről a kérdésről, és foglalkozzunk Gressle asszony jogos aggájaival. Köszönöm. Zufrieden? Elégedett? Greszlasszony, nem, nem vagyok elégedett. A visszalépéseket mindig nehéz kommunikálni, de nagyon sok dolog függ az EU-tól. Nincs kedvem az NGO-kkal harcolni, éppen ezért itt az adatvédelmi ombudsman is szeretném meghívni a mi kis találkozónkra, hogy kapjunk még némi felvilágosítást. Nos, itt a természetes személyekre vonatkozó tilalmat nem látom tulajdonképpen. Érdekelne, hogy az EDPS ezzel kapcsolatban mit mond. Tehát folytatása következik az ügynek. Köszönöm, elnök. Itt ismét megmutatkozik, hogy mennyire makacs, mennyire kemény a jelentéstevőnk, a társjelentéstevő asszonyunk. Köszönöm. Ezzel eljutottunk a délelőtti ülés végéig, most megszakítom az ülést, felfüggesztem az ülést, ugyanebben a teremben folytatjuk 15 órától, addig az ülést felfüggesztem.